can we start? Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülést. Nagyon sok munka áll előttünk ma délelőtt. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a mai Kulturális Szakbizottsági Ülésünkön. Teljes a program a holnapi ülést töröltük, nem kell tehát holnap visszajönni, a mai, ülése, mai ülés viszont megkezdjük, az egyes napi pont a napirend elfogadás, el tudjuk így fogadni a napirendet. Valaki ez ellen ellenkezik-e? Nem. Akkor a napirendet így elfogadtuk. Akkor rátérhetünk a kettes napirendi pontra az ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása, a szeptember 3-ai jegyzőkönyv jóváhagyása, ez benne van a dokumentumai között, valakinek van a kifogása, ez ellen nincs. Akkor azt javaslom, hogy ahogy általában lenni szokott, fogad, tekintsük elfogadottnak a jegyzőkönyvet, hogyha az ülés végéig senki nem emel ez ellen kifogást. Akkor rátérek a hármas napjelni pontra, az elnök közleményei, Ma a következő nyelveken van tolmácsolás, francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román. Arra is emlékeztetnék, hogy az interneten is követhető az ülésünk. Ezen kívül beszélni fogunk a 12. Lux díjról, október 15-én nyílik meg a verseny, és e napon e, lesz, lehet már szavazni is, tehát a film megtekintése után lehet szavazni. A DVD csomag, a on-demand elérhetőség is nyitott a kult tagok előtt. mivel akik a szavazáson részt vettek azon képviselők száma eléggé gyér volt, ennek meg kell változnia, a szabizottságnak jó példával kellene elől járnia. Nem csak arról van szó, hogy beszélni kell a, kollégá, a, a filmekről, hanem meg kell győzni a kollégákat arra nézzük meg a filmeket, és szavazni is kell erről. Ezért mindannyiukat megkérem arra, hogy aktív követei legyenek a Lux Film díjnak. Nem csak az Európai Parlamenten kívül kell kampányolni, hanem a kollégáknál is főként. Az információt a filmekről megtalálhatják a dokumentumaik között. Ha jól tudom, három nagyon különböző, de filmről van szó, de mindegyik nagyon érdekes. És kíváncsi vagyok arra, hogy ki fogja majd ezt megnyerni. Az információkat a filmekről most nem akarom elmondani, ez megvan a dokumentumaik között. A három filmet október 15 és 19 fogják, 9 között fogják vetíteni, illetve november 5 és 9 között, naponta kétszer 3 órakor, 13 órakor, illetve 19 órakor a Yehudi Menuhin eh, teremben. hogyha itt szeretnék megnézni a filmeket a, ebben a teremben, akkor erről informálódhatnak. Mindenhol Európában bemutatják ezeket a filmeket, 200 előadás lesz több ezer állampolgár számára. Ki lehet használni az alkalmat arra, hogy több mint 20 fesztiválon, illetve hát különböző rendezvényen részt lehessen venni. November 6-án, 7-én és 8-án három filmet 15 különböző európai országban fogják egyszerre bemutatni, és ez a projekt a Creative Europe támogatásával jöhetett létre. Ezáltal lehet növelni a LuxD láthatóságát, és így a nézők számát is növelni lehet. Brüsszelbe látogatnak a Bozárba, illetve a Cinema Galeribe a rendezők is, és lesznek viták különböző mozikban egész Európában a készítőkkel. A Facebookon, illetve az Arte internet oldalán is követhetőek már ezek a viták. A szavazási eljárás olyan, amilyen korábban is volt, semmi nem változott ezen, mindannyiukat arra kérjük majd, hogy október 15 és november 13 között 23 óráig a Lux Prize internet oldalán adják le. A díj átadása Strasbourgban lesz november 14-én, szerdán a plenáris teremben. Ezen kívül november 13-án lesz eh, egy eh, újságíróknak szánt szeminárium is, eh, amelyet Evelyn Gebhardt alelnök asszony szervez, illetve ott lesz az Európai Filmakadémia elnöke Wim Wenders is és remélhetőleg önök is részt tudnak majd ezeken venni. Gondoljanak arra, hogy a három filmhez, hogyha interneten akarják megnézni, egy kódot kell kérni. Az eljárás kicsit bonyolult, de ez azért van így, mert az a szerven, amelyeken a filmeket tárolják, az nem az Európai Parlament épületében van, hanem ez valahol kívül van, és így nem lehet a mi MEP kódunkkal belépni, de ezt is megmutatjuk az illetékes szolgálatokkal, hogy esetlegesen a jövőben ezt másképp szervezzük meg, mert nem csak számunkra, de más képviselők számára is ez egy plusz akadály, hogyha még egy plusz kódot kell kérniük, de sajnálatos módon másképp ezt nem lehet megszervezni jelenleg és még egyszer szeretném elmondani, hogy hálával tartozom azoknak a kollégáknak, akik az Európai Parlamentben a Lux film díjjal foglalkoznak és elvégzik az előkészítő munkákat. Köszönöm szépen nekik ezt. Aztán rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Ma öt jogalkotási véleményről fogunk szavazni. Libacska asszony, tessék, a Luxdíról beszélve, már az elmúlt évben is hozzászóltam ahhoz, hogy nagyon kis száma volt videó között elérhető. Szerintem minden képviselőnek ilyet kapnia kellene a kultszabadságban, nem tudom, mi történt ezzel. a videók lesznek a képviselők számára. November 15 től elérhetőek ezek. Szerintem ez egy pénteki nap, ha jól emlékszem. De foglalkozunk azzal, hogy minden zöggenőmentesen menjen, és mindenki a DVD-ket megkaphassa. És talán a kollega is gondoskodhat arról, hogy legalább a kultúrszakbizottsági tagok mindannyian megkaphassák ezeket a DVD-ket. Oké, okay, akkor jön a szavazás. Öt jogakotási állásolásról szavazunk. Az MFF 2021-2027 köztes jelentés, az Európai Parlament álláspontja tekintettel egy megállapodásra, én voltam a jelentéstevő. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy minden jelentéstevőnek, ennyi jelentéstevőnek köszönöm a munkát, az együttműködést a frakciókból, a titkárságok részéről, és nagyon jó volt az együttműködés szerintem, és nagyon jó megoldás sikerült találnunk. Reménykedünk abban, hogy majd az Európai Parlament idegenes jelentésében, és tükröződik ez majd, főként a költségvetési szabadság jelentésében, illetve az Európai Parlament jelentésében is. Akkor menjünk is a, is rá a szavazásra, egyes módosítóval kezdjük mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán a hármas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Négyes mellette, mellette, ellene, elfogadtuk, az ötös két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodik elutasítva a 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor a végső szavazás következzék. Név szerint a szavazást megnyitom. Igen, egy kicsit várok azért még. Meg is akartam kérdezni, hogy mindenki a kis kártyáját bedugta el már. Lezárom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25 igennel és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevenek. Következő szavazni való Bogdán Benta jelentése, illetve egy vélemény, amely a Digitális Európa programról szól. Nyolcas módosítóval kezdünk. Ó, elnézést kérnek, Bogdán, szeretnél valamit mondani? Köszönöm szépen, nagyon röviden, elnök asszony, csak külön köszöntentet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, akikkel nagyon jó együttműködést folytattunk. Nagy köszönet a segítségükért ehhez a véleményhez. Veszolli és Veronik Donk, valamint asszisztensem Kásá érdemli ezeket. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen, Bogdán, a te munkádat is, akkor elkezdjük. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 111 mellette. Ellene. Tartózkodás elfog, elutasítottuk. 112 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. 114-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ja, a néppártnak egyel több szavazata van a kelleténél. Egy, valaki hisz, húzza ki a kártyáját. Rendben, most rendben van. Lezárom a szavazást. 15-13 arányban elutasítva. 9-es <clears throat> mellette el, ig, elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de le kell ellenőriznünk. 117-es. Bezárom a szavazást, igen, 15-13 arányban elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-14 arányban elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 146 mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le. 146. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-10 alányban elfogadva. 147 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 16 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas és a 150-es, amely azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 20-as és a 153-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 154 mellette. négy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155 mellette,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 tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 168 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 170 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 171 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. 171-es módosító. Lezárom a szavazást. 15-13 arányban elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 178 mellette, tartózkodás elutasítva. 177 mellette, tartózkodás elfogadva 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Köszi. 179 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 181 mellette, ellene tartózkodás 182 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 183 mellette, ellene tartózkodás 184 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 186 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette elutasítottuk, igen. 24 <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 mellette ellene elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellenem, még egyszer mellette, ellenem, elfogadva, 34 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva, 35 mellette, ellenem, elfogadva, 36 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva, 189 mellette ellene elfogadva. 190 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva 192 mellette, ellene, elfogadva 193 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 202 mellette, ellene, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le. 202-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 203 mellette, ellene, elfogadva. 204, egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem utasítottuk, de ellenőrizzük le. 73-as második része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 79 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 81 mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük le 81-es módosító, megnyitom a szavazást. Igen, 81-es lezárom, 17-12 arányban elfogadtuk, elnézést kérek, nem volt könnyű látni az arányt. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 86 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 88 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 91 mellette, ellene tartózkodás elfog, elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 94 mellette, ellene tartózkodás nem vagyok egészen biztos benne, úgyhogy ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-14 arányban elutasítottuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98 ellene, tartózkodás elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, hogy egy kicsit magasabbra emeljék a kezüket, különben nem tudom, hogy ki mire szavazott. Mindenki alszik. Lezárom a szavazást. 14-14 elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101 mellette ellene találkoz, tartózkodás elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 7 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 107-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a záró szavazás következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 igen, és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következő napi rendi pont Luigi Morgano jelentése a Horizont Európa tárgyában. Luigi, szeretnél valamit mondani? Tessék! Sí, molto Igen, csak röviden szeretnék köszöntet mondani mindenkinek elsősorban az árnyék előadóknak, a munkatársaiknak, a titkárságnak. Kiváló volt az együttműködés, és a körű konszenzus a szöveggel kapcsolatban úgy gondolom, hogy jelzés értékű a bizottság szándéka tekintetében. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlich. Nagyon szépen köszönöm a te munkádat is, Luigi. Akkor kezdjük el a nyolcassal mellette ellene tartózkodás elfogadva 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 85 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 86 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, 86-os módosító. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13. 13-ast visszavonták, 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 93 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazás 95-ös. Lezárom. 15-13 arányban elutasítottuk, 96 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 101 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 100 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 102 mellette, ellene tartózkodás 102 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 103 mellette. Valamit kifelejtettem? Ja, oké. Okay. Tehát a 103-as következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 104, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 105, mellette,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 tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 128 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. 128, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 129 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 131 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 132 mellette, 132. Százharminchármasról van szó. Ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 136 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 162 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 163 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 167 mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 10 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 48-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 49-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 51-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Oké, okay, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. 15-13 arányban elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 61 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 68-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 69-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 78-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 79-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodik, ezt szeretném ellenőrizni. 80-as módosító. Lezárom a szavazást. 14-14 arányban elutasítva 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A végső szavazás következik név szerint. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 28 eh, igen, egy tartózkodás mellett eh, elfogadtuk ezt a jelentést. Gratulálunk. Akkor most eh, következik az Európai Regionális Alaphoz kötődő vélemény. Marlene Mici a jelentéstevő. Kívánsz valamit mondani? Well, thank you very much, Petra. Very briefly, I would like... Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak a munkáért ezen a dosszién, és természetesen elsősorban az árnyék előadóknak. A dokumentum nagyon fontos a régiók számára, hangsúlyoztuk a régiók támogatásának fontosságát. Köszönet mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm, Marlene! a munkádat. Wir stimmen jetzt, wir stimmen durch, komm. Igen, folytassuk a szavazást. Wir beginnen mit Änderungsantrag 40 dafür. 40-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 57 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 60 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 63 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 65 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 67 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 68 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 69 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 71-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 76 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 83 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 85 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 84 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 86-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítva 88 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 90 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 91 mellette, ellene tart tartózkodik, elutasítva 92 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 94 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 95 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 96 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 97 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadó. 98 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 99 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 100 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 101 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 102 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 104 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 105 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 106 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 108 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 110 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 111 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 112 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 113 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 114 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 115 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 116 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 119 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 120 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 121 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 128 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 129 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 130 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 131 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 133 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 134 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 136 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 136 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 137 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 138 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 139 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 140 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 141 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 142 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 143 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 144 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 145 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 146 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 147 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 148 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 149 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 150 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 151 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 152 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 153 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 154 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 132 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 22 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 3-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elutas, elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 5-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodik elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 36 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 37 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 39 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. A végszavazás következik, a szavazást megnyitom. Kriege eine kostenlose Massage für meine Zunge. Geschlossen. Lezártam a szavazást. 23 igen, egy nem és három tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadtuk. Marléne, gratulálunk! Dann kommen wir jetzt zur letzten... Az utolsó szavazó lista következik, ami nem rövidebb, mint az előzőek, de megpróbálunk hasonlóan gyorsan eljárni, mint az imént és itt pedig az EU szabályának megsértéséről jelentő személyek védelme, Kurcio Maltese a jelentéstevő, aki nincs ma itt, mert megbetegedett. Minden jót kívánunk neki, minél előbbi felépülést kívánunk neki, és azonnal megkezdjük a szavazást. A 11-es kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 214-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 73-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadható 262 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 263 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 264-ről nem szavazzunk, 76 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 267 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodik. A 78-asnál vagyunk. azt elutasítottuk, és ezért a 267-es nem váltok a fogyottá. De most a 78-asnál tartunk. Azt elutasítottuk 78 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 270. Elnézést, erről nem kell szavazni. 20-as kompromisszum. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum Doch richtig geguckt. Also, kompromiss. Nos, akkor a 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 299-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as kompromisszum Elnézést, elnézést, valóban a 300-as jön, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 312-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva a 313 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 314 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 315 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 316 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 317 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 318 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 319 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 320 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 321-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 322 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 323 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 324 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 325-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 326-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 327-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 328-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 329-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 330 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 331-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 332 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 333 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 334 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 335-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 336 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 101 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. ötös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Wo waren wir denn jetzt? Da oben. Ja. <laughs> Schon ganz durcheinander. Geschlossen? Lezártuk a szavazást. 11-13 arányban elfogadtuk egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodik, elutasítva a 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk tízes mellette, ellene tartózkodik, de mellette, ellene hogyha a kezeteket nem teszitek fel, akkor nem tudunk szavazni. Szép, csend. A tízesnél vagyunk. Köszönöm. Lezárom a szavazást. 18-9 arányban elfogadtuk. Tényleg nem láttam, mert nem tettétek fel a kezeteket. Száztizenkettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 114 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Oké, okay, ellenőrizzük. 114. 114-es. Geschlossen. A szavazást lezártam. Elutasítva 115 mellett ellene tartózkodik, elutasítva 116 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 117 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 118 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 119 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 120 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva 126 mellette ellene tartózkodik. Ezt inkább nézzük meg, a 126-ost. Geschlossen. Mit 14 zu 13 ab. 13, igen, 14 nem mellett elutasítva, 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as, 129-es egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as, 131-es mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a szavazás lezárom. Geschlossen. Lezártam a szavazást. 14-13-ra már elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132, nem, javítja magát az állnak 16 mellette, ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy kezdenek a kollégák fáradni, ellenőrizzük ezt is. Lezártam a szavazást. 15-11 arányban elfogadtuk. 136 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negy, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 142 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 143 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104, 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük le. Lezárom. 14-13 arányban elfogadtuk, jó? 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is szeretném leellenőrizni. geschlossen. 14 zu 13. Elfogadtuk 14-13 arányban. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 156 mellette, ellene. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 158 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellen, elnézést eh, javítja magát az elnök 28 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le 28-as módosítót. Lezárom. 13-13 arányban elutasítottuk. 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva 333 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le 33-as. Geschlossen. Lezárom. 14-12 arányban elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, a tartózkodás elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor ellenőrizzük le 35-ös. Lezárom. 17-10 arányban elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le 184-est. 184. Geschlossen. Lezárom. Elnézést kérek. 22 egy arányban elfogadtuk. Ja, das ist dann ein Problem. Eins, dafür, dagegen. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És következik a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. És lezárjuk a szavazást. 24 igen, 3 nem mellett tartózkodások nélkül elfogadtuk. Gratulálok az a jelentéstevőnek. Zó! Nos. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit auf. Akkor kicsit meg kell próbálnunk behozni a lemaradást, mondják nekem itt. Okay. Dann machen wir jetzt ganz schnell, weil nagyon gyorsan ö, megyünk tovább, mivel ö, el kell kezdenünk a további munkát a 9-es napi rendi ponttal, és kérem, hogy aki elhagyja a termet, az csendesen tegye azt meg, jó? Egy véleménytervezet elkészítéséről van szó, mégpedig a jogok és értékek programról szóló, ahhoz készített véleményről. Szilvi Guillaume a jelentéstevő, úgyhogy már is átadom neki a szót. Csak elnézést, de hát szeretnénk dolgozni. Elmondanám, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 18-a 14 óra, és különleges kompetenciánk van, exkluzív jogunk van a régi polgárokról szóló program kapcsán benyújtani véleményt. Meg is, már is megadom a szót Szilvinek. Köszönöm, Petra nem csak, hogy át kell mennem a Libébe, hanem a Libében is 20 percen belül ugyanerről a témáról lesz szó. Bodil Valero jelentésétől, úgyhogy te, távirati stílusban fogok fogalmazni, előre elnézést kérek. Már volt eszmecsere erről a témáról, menet közben készítettem a, elkészítettem a véleményt, elég szoros volt a határidő, szeretnék köszöntet mondani a szolgálatoknak, akik segítettek nekünk és a LIBE bizottsággal is jó volt az együttműködés. Köszönöm ezt a munkát ilyen szoros határidőkkel is. Konzultációt, meghallgatást is szerveztünk ezzel kapcsolatban, azért, hogy a civil szervezetek hozzájárulhassanak ehhez a témához, viszont hát erről van szó, örülök van szó, de végül is nem sikerült ezt megszervezni sajnálatos módon. Akkor röviden bemutatnám a véleménytervezetet. Először is Arról van szó, hogy a program keretei között meg kell erősíteni a régi Európa Polgárokért program helyét és szerepét. plusz értéket kell biztosítani, hozzáadott értéket kell garantálni, azért, hogy támogassuk a civil, a polgári részvételt, a közös értékeket megerősítsük, az állampolgárok demokratikus vállalásait megerősítsük. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos téma. Második aspektus, amit szeretnék említeni, ami kapcsolódik az elsőhöz, hogy itt nem egy szimbólumról van szó. A címbe én újra bevezetném a polgári ö, megnevezést, ami nem szerepel, hiszen a polgárság, jogok és értékek aktív polgárságról van szó, ezért fontos, hogy ezt is hangsúlyozzuk. Itt nem csak egy szimbólumról van szó, ezt meg kell erősíteni a polgárság részvételét. A harmadik megjegyzésem a költségvetési szempontból fontos, hogy határozottan megvédjük a költségkeretét ennek a programnak és ez a költségkeret meg kell, hogy feleljen a kihívásoknak. Az Európai Parlament 500 millió eurót javasolt, szerintem ezt meg kell tartanunk. Költségvetési korlátok között dolgozunk, ezért én törölném azt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság az alap egy részét arra használja, hogy az intézményi kommunikációt erősíti meg ezzel mert ezt a programot kizárólag a polgárság érdekében kell felhasználni. A negyedik megjegyzésem a prioritások meghatározásával kapcsolatos. Fontos, hogy a parlament helyesen alkalmazza ezeket a prioritásokat, ezért a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett én végrehajtási jogi aktust javaslok. Ötödik megjegyzésem, amire szintén oda kell figyelni, és ilyen értelmi módosító indítványok is készültek, el kell kerülni a versenyt, a versengést olyan eszközök között, amelyeket nagy civil szervezetek használhatnak föl, és vannak helyi, kisebb szervezetek is, tehát ezt az alapot a helyi, kisebb szervezetek számára kellene felhasználni. Mert hogyha itt verseny alakul ki a civil szervezetek között, az mindenképpen a hatékonyság rovására fog menni. Tehát ezt a potenciális versenyt előre föl kell számolni. Végül még egyéb témákat is meg kell világítani. Például a fogyatékossággal élő személyek számára a hozzáférhetőség, a harmadik országok részvétele a programokban, ez kérdéses, valamint explicit módon kellene utalni, a régi program esetében is vitát folytatunk erről, a nemzeti kapcsolattartó pontokra, hiszen ezek hasznosak lehetnek a végrehajtás során. Ez az a hat téma, amit említeni kívántam, és még egy technikai jellegű témát is szeretnék említeni, ami technikai, de fontos, A bizottság esetében a finanszírozási dossziéval kapcsolatos ez. A költségvetési felosztásról van szó. Itt hogy milyen cikk alapján működik ez, stb. stb. Ugye polgári részvétel ösztönzése, és a 20%-ot képvisel körülbelül a Just főigazgatósághoz tartozó civil szervezetek, és ez a kérdéses számomra, hogy itt milyen civil szervezetekről van szó, hogy itt valószínűleg az esélyegyenlősséggel, az állampolgársági kérdéssel foglalkozó civil szervezetek jönnek szóba. Nem szeretném azt, hogy egy jelentős részét az alapnak más programa használják föl, ami azt jelenti, hogy kevésbé lesz hiteles a mi általunk védett program. Itt nem egyértelmű ez a felosztás, nem egyértelmű a, a státusz. Ez volt az utolsó megjegyzésem. Természetesen nagy érdeklődéssel várom a kollégák megjegyzését, hogyan lehet megerősíteni ezt a programot, ami mindannyiunk számára nagyon fontos. Petra, így tudtam a legrövidebbre fogni a prezentációt. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi. Akkor az árnyék előadók szólhatnak hozzá. Először Malinov úrnak adom meg a szót két percre. Jó, ha lehet, akkor ne lépje túl. Jó. Értem, hogy nincs elég időnk. Azzal kezdeném, amit Guillaume asszony is említett. Tegnap nem nem kormány szervezetekkel volt egy találkozunk, Boni úr szervezte ezt, és a Libe szakbizottságból az előadó Bodi Valero, aki zöld frakciós képviselő, részt vett. Ott szeretném megerősíteni, amit Szilvi mondott, hogy az elképzelés az, hogy koncentráljuk a, egy helyre a forrásokat, jobban koncentráljunk erre. A nem kormány szervezetek olyan számításokat mutattak be, amelyek szerint valójában kevesebb lesz a pénz a jelenleginél. A bizottsági javaslatban az szerepel, hogy e, a korlátozott források és a fragmentált szerkezet érvényes lesz, tehát lehet, hogy emiatt éppen, hogy több pénzt kellene, hogy szálljanak ezekre a programokra. Úgyhogy megerősítem ezt, ez a veszély fölmerült. Másik téma, amit személy szerint majd megpróbálok megfogalmazni, a fiatalok szervezetétől származik. A teljes elképzelést az Erasmus Plus programhoz lehet kapcsolni, hiszen értékek, oktatás, stb. téma miatt jobb szinergiát lehet kialakítani a bizottsági javaslat és az Erasmus program között. Mert de hát én nekem is sietnem kell. Harmadik megjegyzésem, személy szerint támogatnám azt, hogy a helyi civil szervezetekre koncentráljunk. Én egyike vagyok azoknak, akik mindig azt mondják, hogy ő rájuk kell koncentrálnunk. Megértem, hogy itt feszültség alakult ki, hogy van egy ilyen verseny a szervezetek között. Én úgy gondolom, hogy előtérbe kell helyezni a helyi szervezeteket az új támogatás tekintetében. Kettő perc volt. Wunderbar. Csodálatos, nagyon szépen köszönöm. Mári Teréz kapja most meg a szót, tessék. Ciudadanía a program, jogok és értékek program feladata, hogy megerősítse a párbeszédet az európai polgárokkal egy olyan időszakban, amikor az intolerancia válsága terjed a közös térségben. A régi program sikeres volt, az Európa Polgárokért program sikeres volt, ezért úgy gondolom, hogy az új programnak is pozitív lesz a hatása a következő választások fényében is. Örülök annak, hogy a sok módosító indítvány a végrehajtással foglalkozik. Én voltam az előadója az előző programnak támogatni kell azt is, hogy megismerje a lakosság, az állampolgárok megismerjék Európa történetét, az európai építkezés történetét, azért, hogy ez az alapon lehessen építeni a jövőt. A helyi szinten terjesztik az alapvető értékeket a szervezetek, a civil szervezetek. A pénzügyi támogatás a program végrehajtása tekintetében 2021 Mári Terez, inkább lassabban. Igen, igaza van. Meg kell védeni egy olyan költségvetést, amely a kihívásoknak megfelel. Ezért Malinov képviselő megjegyzéseivel teljes mértékben egyetértek ezzel kapcsolatban. Összességében egyetértek Szilvivel, az előadóval, és újra meg kell erősíteni a polgársági kérdést a címben is, az Európa a polgárokért volt az egyetlen olyan program, amely kizárólag a polgárokat szolgálta. Ezért a polgárság vagy a polgárok szót újra be kell venni a címbe. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Helga Trüppelé a szó. Köszönöm Petra, szeretnék köszöntet mondani az előadónak. Siet, ezért röviden fogalmazok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a választások miatt is ez a jelentés. Itt a jogal, jogállamiságról van szó, a közös politikai értékekről. Mindez a politikai alapja annak, amit az Európai Unióban és a szomszédos országokban teszünk. Ezért itt valójában arról van szó, hogy az állampolgárok megerősítése, fontos, főleg a kisebbségekre kell gondolnunk, attól függetlenül, hogy milyen fajta kisebbségről beszélünk a kisebbségeknek meg akarjuk adni a lehetőséget a fejlődéshez és a megerősödéshez, és a nacionalista erők ellen kell, hogy föllépjünk. Az Európai Unió egy demokratikus politikai projekt, nem akarunk visszalépni a nacionalizmus szintjére, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez végül háborút jelent. Ezért úgy gondolom, hogy jogos, a címbe is be kell venni a állampolgárok vagy polgárok szót, mert itt a polgárokról szóló programról van szó, ezt a címben is tükrözni kell, a többi kérdések és részletek tekintetében majd módosító indítványokat fogalmazok meg. A költségvetés fontos, itt a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos ez a kérdés. Tudom, hogy mindig nagy harcon állunk a tanácsal ebben a témában, de tudjuk mindannyian, hogy ez kapcsolódik az új éves pénzügyi kerethez, ezért muszáj hangsúlyoznunk, hogy annyira fontos ez a program az Európai Unió és a polgárok jövője szempontjából, hogy meg kell növelni a költségkeretet. Ebben úgy gondolom egyetértünk mindannyian itt a Kulturális Szakbizottságban. Helga? Köszönöm szépen. Helga, Bildasszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Az előadónak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Az első pont, tehát, hogy a harmadik országoknak is megnyitjuk ezt, ennek a törlésével egyetértek, viszont és hasonlóan egyetértek azzal is, hogy a bizottság ne használja fel a saját kommunikációs céljára ezt a programot. Itt Európa barát propaganda támogatásáról van szó, 2018-ban a városok, testvérvárosi kezdeményezés is mutatja ez. A migránsok integrációja Szicíliában, ez is egy olyan kérdés, hogy mi európaiak azt kell, hogy mondjuk, hogy nem fogadjuk el az euroszkepticizmust. A jelenlegi európai hagyományaink befogadóak. A verdeni harc, a verdani csata is nagyon fontos a történelmi szempontból. Ez is, ezzel a témával is tudnánk hangsúlyozni a migránsok befogadását. 2015-16-ban Lengyelország és Magyarország volt a fő támogatott ország. 2015-ben 17%-ot kapott csak Magyarország. Röviden arról van szó, hogy a belső tagállami témákat kell, hogy erősítsük. Köszönöm. Danke. Köszönöm. Szilvia, akkor még kapsz egy percen. Röviden, mert tudom, hogy Szilvinek mennie kell. Egy témát említenék, Teljesen egyetértek azzal, amit mondott, és nagyra értékelem a szövegtervezetet, a fontos témákat tartalmazza. Három témára kell nagyon odafigyelnünk. A források szerintünk is csökkennek. Második téma a kezelés, hogy a kérdés, hogy a jazz több főigazgatósághoz fog -e tartozni az egész, vagy, vagy pedig a program több főigazgatóság alá tartozik majd. Egyetértek a polgár szó újbóli bevezetésével a címbe. Az állampolgárok se a címben, se a programban egyébként nem találják meg a helyüket, még a helyi ügynökségek szintjén sem, úgyhogy erre mindenképpen szükség van, mert egyébként kockázatos a helyzet. Egy kérdés, a bottom-up megközelítéssel egyetértek. Egy dolgot nem értettem, Szilvi Guillaume javaslata azt jelenti-e, hogy ne nyissuk meg a programot harmadik országok számára? Azt értem, hogy a harmadik ország az egy kicsit általános fogalom, de a jelölt országok szerintem bent kéne, hogy itt maradjanak. Köszönöm. Vielen Dank. Ich... Nagyon szépen köszönöm. Most a bizottság nevében Szigán asszonynak adom meg a lehetőséget, hogy szóljon és a, ugye a kérdések arra vonatkoztak, hogy ez a 20%-os arány ez honnan jön, mi ennek az indoklása, ugye nagyon komplikált a kezelése, illetve hogy miért nem tették világosabbá a szöveget ahelyett, hogy majd hogy mellékleteket alkalmaznának. Lehet, hogy önasszonyom meg tudja magyarázni, hogy ennek a nagyon komplex pénzelőztási rendszernek mi az oka. Tessék, Szigán asszony, a szó. Thank you very much. Uh, let me... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy az Európa Polgárokért program vitájába bevonnak minket is. Tehát még mindig a jelenlegi programot éljük, úgyhogy itt még vannak előttünk éves programok, a 2019-es még előttünk van, és ezt az időszakot próbáljuk felhasználni arra, hogy további következtetéseket vonjunk le a következő több éves pénzügyi keret tekintetében is. A köztes értékelést is fel fogjuk használni a program javításához. Még nagyon sok idő van előttünk, és többek között ugye parlamenti választás is lesz közben. Köszönjük, hogy elismerik a program fontosságát, és hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a programban, még a választások előtt is. Mm, följegyezzük az összes véleményt, megjegyzést, amit elhangzik. Bizonyára emlékeznének arra, hogy politikai klaszterek köré kívántuk szervezni ezt, ami egy karcsosított programot jelent a szinergiák biztosításával. Ez magyarázza a mennyiségi kérdéseket is, a névvel kapcsolatos kérdést, a definíciók átfogó jellegét is. A jogalap témáját támogatjuk, és köszönjük, hogy önök is ezt támogatják. Az egyik konkrét eredménye mindez az elmúlt években folytatott együttműködésünknek a program struktúrája, felépítése tekintetében a módosító indítványokat figyelembe fogjuk venni, költségvetés és a költségkeret mérete. Minden program örülne annak, hogyha több pénzt kapna. A bizottság a becsült hozzáférhető érték alapján tudta az összeget meghatározni. A csökkentés tekintetében az új javaslattal kapcsolatban az egyik kérdés az volt, hogy a komplementer jelleget, a szinergiákat az egyes programok között ki kell használni, ezt kell ösztönözni. Úgy gondolom, hogy valójában a valós életet ja, illetve a tesztet majd a valós élet mutatja meg, a végrehajtás során látjuk. Legfontosabb, hogy hívjuk föl a kedvezményezetek figyelmét arra, hogy a lehető legjobban használják föl a lehetőséget. A civil szervezetek, nem kormány szervezetek tekintetében az Európai Parlament állásfoglalása kérte, hogy támogatni kell a civil szervezeteket azért, hogy támogatni tudjuk a kezdeményezetteket, ezek között a nem kormányszervezeteket is, a civil szervezeteket is. Mindegyik szervezet hozzá fog járulni a specifikus célok eléréséhez. A második időszakra vonatkozóan a 250 millióból a 20%-ot a bizottság fogja kezelni, ezzel a második időszak céljait szolgáló civil szervezeteket fogjuk támogatni. Még egy megjegyzésem lenne, nemzetközi együttműködés harmadik országokkal, és a jelenlegi javaslatban néhány partnerünk itt nem szerepel, például a nyugat-balkáni országok. Szeretem volna megerősíteni, hogy a félidős értékelés során az együttműködésről készült egy pontos értékelés, és ahhoz, hogy a programok megvalósulhassanak, ezért mindig szükséges Európai Uniós tagállami szervezet, amely együttműködik a nyugat-balkáni országokkal. Ezért úgy gondolom, hogy még egyszer érdemes lenne ennek az együttműködésnek az értékét végig gondolni, és hogy ez mennyiben járul hozzá a program sikerességéhez. Összességében szeretném megköszönni a jó együttműködést, mindig készen állunk, és ezt az elnök asszony is tudja, mindig készen állunk arra, hogy eljöjjünk a szakbizottság ülésére, hogy találkozzunk többféle találkozó keretében a képviselőkkel, nyomon követjük a teljes javaslatot, illetve a javaslat egyes részeit, és minden jót kívánunk a programhoz a jövőben is. Ja, vielen herzlichen nagyon szépen köszönöm Szigány asszonynak a hozzászólását, és nagyon örülünk neki, amikor a bizottság igyekszik a parlament állásfoglalásait komolyan venni, véleményeit komolyan venni, és beépíteni például itt az, e, a civil szervezetek támogatásánál, de szerintem arra nincsen magyarázat, hogy a polgárokkal kapcsolatos programok egy ötöde az mérte egy más főigazgatóság által kell, hogy kezelés alatt legyen. Szerintem ez túlságosan komplikált, és akkor ugye a bizottságon belül is majd kell egy új plusz egyeztetés, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ez igazából nem annyira biztató, ha az ilyen fajta dolgoknak a történetét nézem. És ugye a, a, bizottság mindig a szinergiákról, meg a, kom, meg a komplementaritásról beszél, ezek a varázsszavak, ez nagyon szép, a szinergia, meg az, össze, meg az összehangolás, de le, az lehet, hogy a bizottságnak el kéne magyarázni azt is, hogy a gyakorlatban ez hogy fog majd megvalósulni. Ugye júni, júniusban a nyári szünet előtt kérdeztük meg Öttinger úrt, urat erről, de valószínű, hogy a bizottságnak sincs fogalma se arról, hogy a szinergiának és a komplementaritásnak a valóságban hogy kellene megvalósulnia, mert választ nem kaptunk a kérdésre, és ugye akkor az a gyanú merülhet fel, hogy egy blankó csekket akarnak kiállítani, és akkor majd ide-oda adogatják a támogatásokat úgy, ahogy szerintük az jó lesz. Tehát igazából mi vagyunk azok, akik a tanácsal együtt a politikai prioritásokat kijelöljük, és ez a szinergia meg komplementaritás, ez csak olyan, ezek olyan szép szavak, de igazából mögöttük csak az húzódik vagy bújik meg, hogy a bizottság meg, szeretné a rugalmasságot magának megtartani, hogy úgy ossza el a forrásokat, ahogy akarja. Szilvi, igen, tehát a szinergiák és a komplementaritások itt ugye a régi programokkal kapcsolatban, amik most is mennek, ugye azokat is eh, ki kell eh, bizonyos célkitűzésekkel egészíteni. Ott is persze meg, meg kell emelni a szinergiákat, de az, hogy nagyobb rugalmasság kell eh, a pénzek kiosztásánál, hát azt nem lehet, mert bizonyos politikai célokhoz kapcsolt támogatást szeretnénk elérni. Úgyhogy nem lehet ilyen blankó csekkel operálni, igen, szinergia jó, komplementaritás rendben, de kellenek világos célok, és a tagállamokat arra kell felszólítanunk, hogy az operatív programjaikat a programkereteken belül dolgozzák ki, és hangolják össze egymással. Ez egyszerűen magától értetődő. Elnök, köszönöm szépen, a szó. Három mondatban szeretnék reagálni a hozzászólásokhoz, tehát a jelölt országok, igen, pontosítani kell ezt, természetesen nincsenek kizárva, pontosítani kell a szövegben ezt. Második reakcióm a komplementaritás, szinergia, kombináció, ugye ezek fölmerülnek a vitákban. Nem egyértelműek ezek az elvek, úgyhogy itt ezt pontosítani kell. A nem igazán meggyőző a jelenlegi megfogalmazás még egy megjegyzésem lenne. hogy hogyan fogjuk nyomon kísérni ezt a programot, a jogállamiság szolgálata, a tolerancia hangsúlyozza, a demokratikus értékek hangsúlyozza, ezek nagyon fontosak, és ezért szükséges, hogy a program tekintetében a kritikákat is megvizsgáljuk. Dann, uh, Köszönöm szépen, sok sikert kívánok neked a Libe tanácskozáshoz. Talán már azt is elmondhatod ott, hogy eh, mi sem értjük azt, hogy hogyan akarják a DJ Home és DJ eh, Jazz között felosztani az eszközöket, és nem vagyunk arról meggyőződve, hogy ez lenne a helyes út, és továbbra is egy konzisztens és egységes programot szeretnénk, amely persze könnyen kezelhető és és így majd az igénylés nem fog majd az állampolgárok számára nagyobb zavart okozni. Ez egy nagyon fontos üzenet, amit talán elmondhatsz. Köszönöm szépen, és sok sikert a Libet tanácskozáshoz. Dann kommen wir jetzt. Nos, akkor most következik a következő napi rendi pont. Kicsit kicsúsztunk az időből, de megpróbáljuk ezt bepótolni. A tízes napi rendi pont következik. A tematikus főosztályon készített egy tanulmányt, Nem tudom, miért kell mindig ilyen hangosan kimenni. Tehát egy tanulmány mutatása következik, amit a tematikus főosztály készített. Egy út az európai mobilitási kelet irányába a kultúrában. A mobilitás nagyon fontos a a művészek mobilitása nagyon fontos az Európai Unió társadalmainak kohéziója és jóléte szempontjából, és nagyon fontos ez az Európai Unió kulturális diplomácia szempontjából is. Elnézést, hogyha zavarom önöket, akkor kérem szóljanak. A művészet és kulturális mobilitás európai nemzeti szinten is egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül. Ez nagyon fontos része a Kreatív Európa programnak is. A tanulmány az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatos szakbizottsági munkánkat támogatja, és itt horizontális intézkedéseket vezetnek be a kultúrában ténykedők mobilitás érdekében. Késlekedés nélkül bemutatom az előadóinkat, Clementin Dobőv asszony, illetve Teodora Plettószú asszony, akik a KEA European Affairs-től érkeztek, bizonyára majd ők is elmondják, hogy mi ez. Azt kérném tényleg nagyon komolyan önöktől, hogy rendkívül rövidek legyenek, mert nagyon kifutottunk az időből, ezért azt kérem, hogy az előadásokat 10 percnél semmi esetre se tartsák tovább, és egymás között oszthatják fel az időt. Tessék, öné, önöké a szó. Thank you, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Jó reggelt, Clementin Demef vagyok, a KEA-tól, a European Affairs-től. A tanulmány bemutatásának a struktúrája is megfelel a magánk a tanulmánynak a struktúrának. Ez hozzáférhető értékek, a kulturális, kreatív szakemberek európai munkája tekintetében azért, hogy fel tudjuk mérni a mobilitás jellegét, illetve hogy milyen fő akadályok állnak a mobilitása előtt ezen szakembereknek a határon való átlépés, mik akadályozzák. Értékeltük a új programot, a mobilitási dimenziót, azért, hogy a potenciális szinergiákat az Európai Uniós alapokkal és politikákkal felmérjük. Megvizsgáltuk a nyílt koordinációs csoportnak a munkáját is, 2011-ben indult ez, és végül ajánlásokat dolgoztunk ki hogy egy európai erre vonatkozó keretet lehessen kialakítani, vagyis a kultúra és kreatív szektor számára a mobilitás európai keretrendszerét hogyan lehetne fölállítani. Az elméleti kutatásunk hangsúlyozta, mennyire fontos a mobilitás ebben a szektorban, magának a szakembereknek a mobilitása, hiszen itt tudást, értéket, gyakorlatot tudnak cserélni Európában. Továbbá a ahogy mi meghatározzuk a mobilitást, az egy ideiglenes, határon átnyúló mozgása a művészeknek, a kreatív szakembereknek, és nem csak a mozgás a lényeg, hanem tényleges nemzetközi piacra való kilépést teszi lehetővé. A gazdagítani tudják a tapasztalatukat külföldön, foglalkoztatási lehetőségeket is generál a mobilitást, ugyanakkor változik a kontextus, a szektorban, a, például a vállalkozási tevékenység miatt, ezért a új képességekkel kell felszerelnünk, felkészítenünk ezeket a szakembereket, azért, hogy nemzetközi szinten is tudja, tudják a kapacitást építeni, nemzetközi hálózatban is tudjanak dolgozni. A gyakorlat, a mobilitási gyakorlat erősödik egyre rugalmasabb, sokféle rövid távú mobilitásról van szó, tehát itt nem csak tartózkodásról van szó, nagyon sok egyéb mobilitási lehetőség is fölmerül a multidisziplinaritás, az innovatív együttműködés más szektorokkal, például a tudomány, az egészségügyel is fontos aspektusok, workshopok szervezése, peer-to-peer tanulási formák, ezeket hívjuk mi az új mobilitási formának. Hogyha megnézzük a helyi és a regionális szintet, a kreatív ökoszisztémát támogatja a mobilitás, innovatív társadalmi, szociális megoldások előtt is megnyitja az utakat. A városok, régiók ezt támogatják. A mobilitás fontos, a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi párbeszéd, illetve a kulturális kreatív szektorban a kereskedelem szempontjából is. Azt állapítottuk meg, hogy a mobilitás hozzájárul az európai integrációhoz is, megerősíti a közös kulturális térséghez való tartozás érzését, és később majd er, ezt részletesen bemutatom a prezentációban, vagyis fontos, hogy a kulturális infrastruktúrában ne legyenek fehér foltok. Továbbá ez egy katalitikus erejű tevékenység, összehozza az állampolgárokat a projektek, a programok keretében, a kulturális különbségeket lehet itt felmutatni. Már is átadnám a kollégámnak a szót, ő mutatja be a prezentáció második részét, az európai szintű kérdésekről lesz szó. Tehát több aspektusa van, több szempontból fontos a mobilitás, szociális, kulturális, gazdasági szempontból is. Több európai szakpolitikához kapcsolódik ez, külpolitika, szomszédsági politika, egységes piac, kutatás, innováció. Olyan szakpolitikai eszközöket kell kidolgozni, amely a nemzetközi kulturális kapcsolókat erősíti, lehetőségeket biztosít a mobilitás, kulturális vállalkozások számára. Egy másik példa, egy EU program, amely a KKV-k versenyképességét szolgálja. Ez fokozatosan egyre fontosabb, egyre lényegesebb mobilitási szintet ért el az elmúlt pénzügyi időszakban. A Horizont 2020 is egy fontos innovációs kutatási program, és ez is valóban hozzájárult több projekt végrehajtásához, amely a kulturális kreatív szektor mobilitását is erősíti. Egy másik fontos aspektus, hogy 2007 az Európai kultúra, a kulturális agenda 2018-ban. Ez pontosan a mobilitással foglalkozik, a nyílt koordinációs módszer segítségével. 2011 és 2018 között három munkacsoport dolgozott speciális mobilitással kapcsolatos témákon. A eredmények, következtetések szerepelnek a tanulmányban, a mobilitási témák EU szintű kezelése tekintetében a későbbi fejlemények, a jövőbeli cselekvések tekintetében meg szeretnénk említeni, hogy a az új Európai Kulturális Agenda 2018 májusában indult. Ennek a célja a mobilitás további megerősítése a kulturális kreatív ágazatban. Figyelembe veszi a, egy kulturális mobilitási keret lehetőségeit, és egy pilota program is indul ebben az évben, vagy indult ebben az évben. Még egy fontos aspektus, a bizottság javaslata az új Kreatív Európa program tekintetében, erről majd röviden később beszélünk. Ugyanakkor sajnálatos módon elég sok akadály merül fel a mobilitás tekintetében, ez rendeltekhez kapcsolódik, szociális-gazdasági kontextushoz például a társadalombiztosítási adózási szabályok nem harmonizáltak tagállami szinten, és általában nem veszik figyelembe, hogy milyen speciális a munkája a kulturális kreatív szakembereknek. Például nem egyértelmű, hogy mit csinál egy művész, kit nevezünk művésznek, ez az e- EU jogalkotásban még nem szerepel, ugye dinamikus a munkája egy művésznek, és sokszor többféle jogi státusza is lehet egy művésznek, mondjuk alkalmazott és önfoglalkoztató is, ami fontos például a szociális védelem szempontjából. Egy szélesebb politikai kontextben például a Brexit, a nacionalista erők erősödése az is akadályozhatja például a támogatások megszerzését, administratív terheket, vezethetnek be például a kulturális szakemberek tekintetében a Brexit utáni időszakra. És most visszadom a szót a kollégámnak, hogy a regionális és helyi lehetőséget mutassa be. Átfogóbb megközelítése van lehetőség európai szinten is, sok program létezik helyi, regionális, nemzeti szinten, de ezek még fragmentáltak. Hogyha az általános képet megnézzük, a programok főleg eh, északi és nyugati országokban működnek, tehát földrajzi szempontból is egyensúlytalanság érvényesül, ezt kell kezelni. Ezek a programok ugyanakkor nemzeti támogatástól függenek, és ezért a politikai változásoktól is függenek, ahogy ezt a kollégám is említette. Azt láttuk, hogy a művészeket több program támogatja, mint a kreatív ágazat szakembereit, úgyhogy ezt, ezeket a sikeres programokat is még módosítani szükséges. EU szinten, ahogy már említettem, vannak mobilitási lehetőségek, általában ezek nem kapcsolódnak egy egyértelmű stratégiához, a mobilitás megerősítéséhez a kulturális kreatív szektorban. Az EU támogatás ugye a kreatív Európából jön, a legtöbb támogatás, de például a COSME is lehetőséget biztosít a mobilitásra, de ez igazából nem látható a vállalkozók számára ebben a szektorban, mivel ezek a lehetőségek elsősorban más EU szakpolitikát, innovációt, kkv versenyképessége szolgál. Az Erasmus Plus egy másik mobilitási lehetőség általában korlátozott diákokra, és 30 éves a korhatár. Nemzetközi dimenzió tekintetében vannak kezdeményezések, például a keleti partnerség, kulturális diplomáciai platform, itt is vannak lehetőségek, de ezek nem kapcsolódnak egy konkrét stratégiához. És az eredményeknél nincs nyomon követés hosszú távon. Az új Kreatív Európa programban a mobilitás tekintetében a bizottsági javaslat elismeri, hogy több feladatot kell még ellátni. Meg kell erősíteni a határon átnyúló mozgást a kulturális vállalkozók tekintetében, ez egy prioritást élvező aspektus lesz, de nem tudjuk, hogy pontosan ezt a, ez a prioritás hogyan fogja támogatni a mobilitást nem tudjuk, hogy lesz egy konkrét terv ezzel kapcsolatban, vagy egyszerűsíteni fogják a határon átnyúló munkát a jelenlegi programhoz képest. Úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni azt az elképzelést, hogy konkrét mobilitási keretet kell kialakítani európai szinten, ami többféle politikai kezdeményezéshez kapcsolódik, a kulturális sokféleség támogatása, kulturális vállalkozások támogatása, szociális innováció támogatása. Most újra átadom a szót a kollégámnak az ajánlások tekintetében röviden. Kettő ajánlás sor dolgoztunk ki az EU mobilitási szakpolitika tekintetében kulturális kreatív ágazatra. Először is egy ezt a célt szolgáló keretet kell kidolgozni. Tudjuk, hogy helyi Regionális, nemzeti szinten vannak ilyen keretet, plusz hozzáadott értéket kell biztosítani, úgy módon, hogy az ágazat nemzetközi szintre vitelét kell támogatni Európán belül és az országok között. Az EU innovációs vállalkozási szakpolitikáiban már minden szerepel, úgyhogy itt a nemzeti és a helyi szinteknek is meg kell ezt a lehetőséget nyitni, innovációt kell támogatni a szociális gazdasági szempontból, a hálózatban történő munkát, együttműködést kell nemzetközi szintre vinni. A második ajánlás a jobb koordináció az EU és tagállami szinten, konzultáció az érdekelt felekkel, például struktúrált párbeszéddel a kulturális szektorban, és a szabályozási akadályokat el kell távolítani. Mindezt a munkát lehet arra alapozni, amit már például a vízum rendel tekintetében, amilyen munkát már elvégeztek az ágazattal foglalkozó területek. Aztán támogatni kell a mobilitást a, a kulturális kreatív szektorban. Nem azért, mert a szektor támogatja ez, ami egyébként 7,5%-át képviseli a foglalkoztatottaknak, hanem azért is, hogy támogassuk a kulturális sokféleség értékelését pontosan a jelenlegi politikai helyzetben. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy bemutatták ezt a, ezt a tanulmányt nagyon kompakt, nagyon egyértelmű módon. Nagyon szépen köszönöm, és most rátérünk a jelentéstevőnkre, aki a kulturális programmal foglalkozik a Kreatív Európa kapcsán. Ez Szilvia Costa Három percet adok. Grazie per questo importante studio. Köszönöm szépen ezt a fontos tanulmányt. mértékben egyetértek az értékelésükkel. Az a panoráma, amit bemutattak, az azt mutatja, hogy nagyon fragmentált a helyzet, nagyon sok kezdeményezés van, de sok nem nagyon látható, és ezért a kulturális, kreatív, művészeti vállalkozók vagy a szakemberek nem igazán ismerik ezeket. Két megközelítés lehet szerintem követni. Az egyik, amivel egyetértek, az egy szakpolitika, tehát nem feltétlenül egy program. Én vagyok az előadója a Kreatív Európa témának, és első alkalommal a Kreatív Európán belül a mi, sőt konkrétan az én személyes kérésem alapján én voltam a program végrehajtásának az előadója. Azt kértük, hogy legyen, egy külön mobilitási program a Kreatív Európán belül de tudjuk, hogy ez nem elégséges. Tudjuk, milyen a költségkeret, és a bizottság szándéka szerint ugye lesz egy olyan sor, amely a kultúra részhez fog kapcsolódni, tehát nem a teljes programra fog vonatkozni, ami persze lehet, hogy hasznos lenne, pont ezen gondolkozom most előadóként, hogy ezt is bevegyem el a jelentésbe. Minden esetre lesz egy ilyen sor, ami mondjuk, hogy a horizontális témákkal kapcsolatos. Ezt sikerült elérni. Most első alkalommal végre lehet erről beszélni a Kreatív Európa programon belül is. Hangsúlyoznám azt, amit önök javasoltak, a második kérdéssel kapcsolatban. Hogyha lenne egy igazi szakpolitika, egy keretprogram, amely az felölelni az európai, de nem európai országokat is. Ezzel kapcsolatban szeretnék arra emlékeztetni, hogy a bizottságtól mi azt kértük, hogy az új nemzetközi kulturális stratégián belül legyen egy mobilitási program, nemzetközi szintű mobilitási program, aminek a, a fő vezérelve a kultúra lenne. Aztán kulturális szakbizottságként nem tudom, hogy tehetünk -e egy ilyen kezdeményezést. Minden esetre lenne egy Európa világ program, ezt lehetne felállítani. Egy kérdésem is van. Azt mondják, illetve az a kérdésük, hogy nem tudják még, hogy a Kreatív Európa belül minden programnak lesz a mobilitási aspektusa. Ugye tudják, hogy most a terv szerint itt a, a kultúrán belül élez. Én úgy gondolom, hogy minden programot be kell ide venni, persze kérdés, hogy van-e ehhez elég forrás. Második megjegyzésem. Jobban szeretném érteni, hogy hogy képzelik el azt, hogy komplementárebb legyen ez a rendszer a nemzeti struktúrák tekintetében. És még egy dolog, hogyha ez szakpolitika, akkor az összes akadályt föl, elnök a három perc letelt. Igen, láttuk ezeket a problémákat, a művész státusza, ez egy nagyon fontos volt, egy ezzel kapcsolatos parlamenti állásfoglalás, de nem volt nyomon követése, és a kettős adózás kérdése, ugye, hogy turnéra lehessen menni Európában. Ezekkel a témákkal kell szerintem foglalkozni. Akkor válaszolnak a szakértőink erre. Ami a kiegészítő jelleget illeti a helyi megoldásokkal, ezt úgy képzeltük el, hogy ez be, belefoglalna magába azokat a nemzeti szintű szervezeteket is, amelyek foglalkoznak a mobilitással. Bevonnánk őket a menedzsmentbe, lenne egy tanácsadó szerepük is, de lenne egyfajta címkézési rendszer is a megbízható fogadó szervezetek számára. Ez fajta egy kiválósági bélyeg lenne, amire itt gondoltunk. Ez kiegészítené az infopontokat is, ez egy hálózat lenne. Néhány országban ez már létezik, egyre több országban van ez jelen, de a harmadik országokban is, mint például az USA-ban, vannak szövetségek, amelyek közel állnak a kormányzatokhoz, és megpróbálják javítani itt a mobilitási lehetőségeket. Végezetül még egy aspektus az ajánlásban az az, hogy a városokat is bevonjuk, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sok közülük aktív, bevonjuk őket, mint társfinanszírozó partnert ebbe a rendszerbe. Tehát nem azt szeretnénk, hogy újra feltaláljuk itt a spanyol viaszt, hanem inkább a kulturális szervezetek tapasztalataira kívánunk támaszkodni. Ami a jövőbeli Kreatív Európa programot illeti, igazából a mobilitás itt egy prioritás már ebben. Úgy gondoljuk, hogy a mobilitást különböző fellépéseken keresztül fogják majd támogatni együttműködési projektek által, vagy különböző platformok hálózatok létrehozásával, és itt el kell különíteni egyfajta összeget, és tudjuk, hogy költségvetési szempontból ez nehéz lehet. Ezért javasoltuk azt, hogy legyen egy külön fellépés a kulturális, kreatív vállalkozók mobilitására. Ez lehetne egy keret szerződés, amelyel különböző ügynökségek foglalkozhatnának. Így lehetne stratégiailag létrehozni egy új keretet a mobilitás számára. Oh, uh, uh, okay, thank you. Now I ask the... Most pedig Vlevski úr, tessék. be kell valljam azt, hogy nem annyira ismerem a kulturális személyek problémáját, és szerintem három különböző elemből áll a probléma. Először is az adók. Az adók nagy gondot jelentenek, és különböző országból érkező művészek nem igazán elégedettek pénzügyi szempontból, hogyha van például egy zenekar, ahol EU-s muzsikusok vannak, és Ők keresnek ezen, de ezzel meg, ezt meg is adóztatják. Például a művészeknek is különböző definíciója van, ahol fizetik a hotelköltségeket, máshol viszont nem. Az adók mellett ott van még az áfa kérdése is, amely nagyon különböző függetlenül attól, hogy um, mm, milyen módon működnek, itt vissza lehet követelni az áfát, vagy nem. A jogi keret. A művészek vagy művészként eh, tevékenykednek, vagy pedig vállalkozóként. Van, ahol erre van eh, szabályozás, van, ahol másfajta definíció van a művészeti tevékenységre, tehát nagyon korlátozott a művészek eh, mobilitása. Hadd mondjam ezt is el, hogyha a művészek mobilitását szeretnénk megkönnyíteni az adott jogi keretben, akkor keveset tettünk még. Itt van az Erasmus Plus, ez a 30 éves korig terjedő lehetőség, ez nagyon jó. Örülök annak, hogy a következő pénzügyi keretben megkettőztük a költségvetést azok számára, akik már nem tanulnak, akik már nem egyetemre járnak, számukra jogi problémák vannak, adó jogi problémák vannak, a tevékenységüket az országuk határán kívül nem tudják elszámolni. Gondok vannak ezen kívül az adók tekintetében és az utazási költségnél, a szállásnál, stb. stb. stb. Vagyis nagyon fontos döntést kell hoznunk, meg pedig azt, hogy hol van ez a hely, ahol ezt lehetne szabályozni? Itt a szabadságban, vagy másfajta parlamenti szabadságban, vagy akár az Európai Bizottságnál? Szerintem, hogyha a művészek mobilitásáról van szó, akkor nagy gondot láthatunk, nem szabad itt csak a levegőbe beszélnünk. Tudom, hogy kevés idejük volt, és ezzel nem tudtak mindenről beszámolni, tessék. Thank you. Uh, thank you very much for... Köszönöm szépen a megjegyzést. Pontosan ezt próbáltuk aláhúzni mi is a jelentésünkben nem tudnék jobban egyetérteni azzal, hogy valóban nagyon töredezett az adó szempontjából, illetve a szociális biztosítás szempontjából az európai kép. Nem volt időnk mindent részletesen elmondani, de biztosíthatom önt, hogy minden, amit megemlített itt, már a jelentésben is benne van. Alapvetően az Európai Uniónak nincsen kompetenciája adózás terén, ugye a tagállamoké a kompetencia itt. Az Európai Unió csak fölszólíthatja, vagy buzdíthatja a tagállamokat arra, hogy működjenek együtt egymással, és harmonizálják ezeket az adózásbeli kérdéseket, illetve a társadalom biztosítási kérdéseket, annak érdekében, hogy a, a művészek ebből profitálni tudjanak. A kiküldetés irányában némileg javítják ezt a helyzetet, de hát a művészek és a kulturális területen dolgozók ügye messze nem tisztázott, úgyhogy a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal is tovább kell tárgyalni erről a kérdésről. Elnök, köszönöm szépen, Helga Trüppelé asszony. Köszönöm szépen. Amit Bogdán mondott, az pontosan arról szól, igen, a tanulmány, a fragmentáltságról, és arról, hogy nincs egy kerete a mobilitási rendszernek, hogy jobb koordinálásra van szükség. Úgyhogy igazából nem kell föltalálnunk újra a spanyol viaszt, hanem koordinálnunk kell mindazt, ami már van, és nagyon világosan kell kommunikálnunk a különböző szinteken, szintek között is. Úgy megemlített segítették a városokat, a szervezeteket, a állami szintet, a tartományi szintet, az európai szintet. Tehát ezek között kell koordinálni, nem kell, nem kell semmi újat bevezetni, hanem elkötelezetten kell végezni a dolgunkat. És jó lenne tudni, hogy miért nincs koordináció, miért nincs egy közös megközelítés. Minden nap a közös megközelítésről beszélünk. Pontosan te is ezt mondtad, és hogyha megnézzük, hogy beszélünk a művészekkel, azt mondják, hogy el vannak veszve. Tehát az a feladatunk, hogy a kommunikáción keresztül, keretteremtésen keresztül tisztázzuk a helyzetet, és, hogy a, és a jobb eredmény érdekében jobban szervezzünk. Hiszen a programokban minden le van írva, de a mindennapi életben, a gyakorlatban nem működnek ezek a dolgok. Sietnünk kell ráadásul, mert a választások sikerére nézve is fontos lenne ez. Mindig is tudjuk, hogy amikor művészekkel beszélgetünk, leginkább arra panaszkodnak, hogy túlságosan bonyolultak a jogszabályok, hogy nem értik őket. Tehát könnyebbé, jobbá kell mindezt tennünk, és nagyon fontos, hogy ebben a parlament és a bizottság közti kommunikáció is jól, jobb legyen. Tehát, hogy mit ajánlunk ezeknek az embereknek. Elnök, köszönöm szépen! Ki szeretne reagálni? Talán még ehhez hozzátéve én is teljes mértékben egyetértek, és, nagyon, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság által a mobilitás kapcsán elindított kísérleti projekt majd megmutatja, hogy hol lehet javítani az érdekeltek közötti kommunikáción. Másik dolog, amit aláhúzunk a, tudom, a tanulmányban az, hogy a kísérleti projektek nagyon jókor érkeznek, de sajnos nincs elég forrás ahhoz, hogy az eredményeket el, tudná, el tudjuk érni. Látjuk, hogy az utazással kapcsolatban kiosztott összeg nagyon kicsi, úgyhogy erre is oda kéne figyelni. Amikor egy ilyen kerület, rendszert vagy keretet ki kell alakítani, akkor ez a kommunikációt is és az igazgatást is feltételezi, de a forrásokra is szükség van. Köszönöm szépen, Krisztina Libácskája a szó. Dziękuję. Po pierwsze, dziękuję za prezent. Köszönöm szépen pytania. köszönöm szépen az előadást, és van egy kérdésem is, ellenőrizték annak az okait, hogy miért vannak ilyen nagy különbségek a mobilitás területén a művészek és a kreatív iparágban dolgozók tekintetében a különböző országokban. Például a lengyelek vagy az olaszok mobilitásra sokkal alacsonyabb, mint a franciák. Óriási különbségek vannak, és ne is beszéljünk Ciprusról és Máltáról, ahol egyáltalán is létezik a mobilitás. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Másik dolog az Erasmus Plus program a fiatalok számára. Ezt ki lehetne szélsőtani 35-re, most ez 30 ez egyfajta szinergiát tudna jelenteni, és ezáltal lehet, hogy be lehetne vonni a művészeket is. Nagyon szépen köszönöm. Az előadók közül ki szeretne válaszolni a kérdésekre? I will start with the... Először az első kérdésre kezdem én. korlátozott idő állt rendelkezésünkre, ezért nem igazán tudtuk azt megvizsgálni, hogy miért vannak eltérések az országok között. Az biztos, hogy többféle dologhoz kapcsolódik ez. Az egyik a költségvetésből a kultúra számára rendelkezésre álló keret összege, földrajzi helyzet. A tanulmányunk inkább az általános képre koncentrált, és nem pedig az országon kérti specifikus helyzetre. Meg kell ezt vizsgálni természetesen. Egy sor olyan szervezet van, amely aktív a mobilitás tekintetében, például az On the Move, mindegyik tagállam számára próbál iránymutatást kidolgozni azért, hogy szervezék a mobilitást támogató eszközöket, és ezek alapján ugye lehet javítani a globális európai képet. Minden esetre a mi rendelkezésünkre álló idő és forrás alapján csak a globális képet vizsgáltuk. Igen. Az Erasmus Plus-szal kapcsolatban szinergiák kell, hogy legyenek a különféle EU programok között, Kreatív Európa Erasmus például. Azt nem tudjuk, hogy föl lehet -e emelni a határ, az életkor határt, Először azt kell megnézni, hogy a jövőbeni pénzügyi keret tekintetében hogy néz ki a program. Ugye ez az első feltétele annak, hogy ilyen feltételezéseket egyáltalán végig gondoljunk. Mindenképpen kell, hogy legyen szinergia, komplementaritás a kreatív program Erasmus között, azért, hogy többféle kapacitást lehessen kialakítani. Például az Erasmus ugye a fiatalok számára diákok számára támogatja a mobilitást, különféle tapasztalatot lehet így összegyűjteni. A kreatív Europe is támogatja a mobilitást, itt kell tovább lépni. Jók ezek a tapasztalatok, amelyeket az Erasmus Plus keretében el lehet érni, és így esetleg ez a szinergia kialakulhat, hát remélhetőleg a következő több éves pénzügyi keret tekintetében. Még azért kiegészíteném az első kérdésre adott válaszomat. Meg kell vizsgálnunk a nemzeti kutatási intézményeknek a tevékenységét. Például tudjuk, hogy a Goethe intézet, vagy az Institut Français vagy az ennek megfelelő olasz, vagy spanyol, vagy Egyesült Királyságbeli intézet, ezek mind nagy szervezetek, támogatják a mobilitást is, de természetesen eh, itt is fölmerül a különbség a nagy országok, nagy szervezetei és a kisebb országok, kisebb szervezetei között. Ez egy másik aspektus. Julie Ward. Nagyon szépen köszönöm, Julie Wardi a szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a tanulmány és végül is megerősítette azt, amit már régóta tudunk. A kulturális szektorban dolgoztam, és igen, ez igaz. Nagyon nehéz a helyzet. Hatalmas erőfeszítéseket kell tenni művészként, ha valaki határon átnyúló módon szeretne dolgozni, európai szerte partnerek nélkül. Klemeni Krisztoforról kollégára nézek, van egy kiváló brit szervezet, kiváló mobilitási projektet dolgozott ki, és így a fiatal, feltörekvő művészeket hozza össze ez a program különféle európai és szomszédos országokból. Vannak olyan kreatív ágazatok, vannak ellenálló szektorok, a pénzügyi válságban végül is ez az a szektor, amely nem szenvedett olyan sokat, és a bizottságnak ezt meg kell értenie, itt nem csak valami pici szektorról van szó, ami periférikus a gazdasági siker szempontjából. A kohéziós társadalom szempontjából ez rendkívül fontos gazdasági jólét szempontjából Európában, de van egy másfajta jólét is, egy közösségi jólét is, olyan emberek közössége, akik együtt tudnak élni. Tehát szerintem nem csak itt a határok mentén kell ezt kezelnünk, a kultúra oktatás szempontjából. A többi szakbizottságnak is föl kell ezt ismernie. Hogyha ezt nem tudjuk átvinni, az valóban problémás, akkor az a gazdasági növekedés egész Európa jóléte szempontjából is problémás lesz, és ennek költsége lesz a kohéziós társadalom szempontjából is. A művészek sokszor összehoznak embereket, megmagyarázzák, milyen Európa, támogatják a befogadást, együtt dolgoznak kirekesztett közösségekkel, menekültekkel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a lépést meg kell, hogy tegyük. Krisztina ötlete nagyon tetszik, hogy az Erasmus Plus programot hogy lehetne átalakítani. Egy kérdésem lenne a fesztiválokkal kapcsolatban. A fesztiválok különösen problémásak, mert nagyon nyilvános módon mutatják be a mobilitást, de egyre növekszik a hogy milyen problémákat is generálnak ezek a fesztiválok, például az Egyesült Királyságban ez problémás lesz, főleg a kilépés követően. Nagyon köszönöm. Válasz? Röviden. Uh, Röviden. A fesztiválok kérdése, Európai Fesztivál szervezet nagyon jól működik, és sokat dolgozik a mobilitás kérdésén, ahogy mondta, és mi hangsúlyozunk a tanulmányban is, hogy a Brexit tehát kapcsolatban valóban agályok merülnek föl a kreatív szektor esetén, a fesztiválok, a mobilitás szempontjából, amikor vendégül látnak, vagy láthatnak művészeket, vagy kulturális kreatív szakembert. Hozzá szeretném ezt tenni röviden, hogy ugye ez egy nagyon átfogó szektor, más politikai szektorokhoz is kapcsolódik, innováció, KKV, gazdaság, Úgyhogy amit tudunk, és ami szerepel is a tanulmányban, hogy a lehetőségek más EU programokban nem igazán szerepelnek, nem is nagyon tudják arról, hogy ez létezik a munkaprogramokban, felhívásokban, például a Kozméban is ezek el vannak tüntetve. A nyilvános konzultáció sem elég jelentős, a kulturális kreatív szektor tekintetében, és ez sajnálatos, mert itt pontosan, hogy a mobilitás hozzá tudna járulni a szélesebb körű célok eléréséhez. Úgyhogy jó ötlet lenne ezt befoglalni. A jövőbeni nyilvános konzultációkba be kéne vonni ezt a szektort is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megjegyzés volt. Köszönöm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm én be kell valljam, hogy az Erasmus plusz korhatárának kiszélesítését, a kibővítését én nem nagyon támogatnám, mert már így is túl kevés forrás áll rendelkezésre, tehát akik jogosultak jelenleg már azoknak is sokszor más lehetőségeket kell keresni, hogyha a mobilitást akarják gyakorolni, illetve cserélni akarnak kollégáikkal. Nagyon kérem, hogy Reimer Gessler most a bizottságtól szóljon hozzá, de nagyon kérem, kérem, hogy röviden tegye, mert egy kicsit le vagyunk maradva még mindig. Igen, rövidebb leszek. Üdvözlök mindenkit. Nagyon fontos ez a jelentés a politikai klíma változása szempontjából is. Önök azt mondják, hogy a populizmus, nacionalizmus terjedése, a xenofóbia, az eroszkepticizmus erősödése, a szabad véleménynyilvánítás és az a művészek kulturális kreatív ágazat dolgozói mobilitása szempontjából ez nagyon fontos. Aztán a, nem vagyunk populisták, hogyha azt mondjuk, hogy problémás, hogyha megfeledkezünk a népektől. Ez, én elsősorban a népekre, az emberekre gondolok. A nacionalizmus tekintetében, amíg nemzetek léteznek, addig lesz nacionalizmus is. A jelentés fölveti az e-, egyenlőtlenségeket, ugye határok jelenléte miatt, például a vízum kérdésében is, és kritizálják azt, hogy a nemzeti identitást is erősíti a kultúra. Egy tanácsom lenne, hogyha politikusok akarnak lenni, akkor inkább választassák meg magukat. Ezek, amiket leírnak, ezek az önök személyes véleményei. Én úgy gondolom, hogyha mindenki csak a saját véleményt írja le, az semmire nem vezet. A Magyar Tudományos Akadémia problémája, ez egy nemzeti intézmény, az lojális kell, hogy legyen a nemzethez. A költségvetésben folyamatosan csökkentik a támogatást Magyarországon, a e támogatás tekintetében. Önök úgy gondolják, hogy a magyar kormány nem támogatja a kultúrát és a kulturális örökség fenntartását? Aztán a címmel kapcsolatban is lenne egy javaslatom. Nem kell jelentéseket készíteni, föl kell keresni például olyan embereket, mint Soros úr, aki nagyon szívesen támogatja a kultúrát. Köszönöm szépen. Yeah, no, very, very shortly, um, I... Nagyon röviden. Én úgy gondolom, hogy a jelentésünk ellenkezőleg megvédi Európa sokszínűségét, és szeretné ezt a kulturális sokszínűségét a több, több kultúrákban rejlő tarkasságot megőrizni, és a cserék pontosan erre vonatkoznak, hogy a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek láthassák egymás támogat, társadalmait, és így sokkal befogadók legyenek. Elnök. Igen, hát én is csak azt annyit mondanék, hogy a művészek is európai polgárok. Barbara Gessleré most a szó a bizottság nevében, kérem, hogy minél rövidebben szóljon, ha ezt meg lehet tenni. Hát köszönöm szépen, hogy mégis megadta nekem elnök asszony a szót. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy ezt az érdekes tanulmányt elkészítették. Kiváló e, időzítés volt, hiszen nagyon fontos e, hozzárulást jelent majd a mi munkánkhoz, amikor az új e, Kreatív Európa programot készítjük el. Igazából úgy gondoljuk, hogy a mobilitás a ö, nagyon fontos, min, hogy ezt beledolgozzuk minden európai politikába, és természetesen nagyon fontos elemét képezi a határokon átnyúló tevékenységeknek, illetve a művészek és a kreatív foglalkozású emberek kultúra teremtő tevékenységének. A mobilitás, ahogy a tanulmány is nagyon világosan mutatja, a kreativitás fontos része, és nagyon fontos, nagyon nagy igény van arra, hogy a kultúrteremtés teremtés körében, illetve ezen belül a mobilitás megvalósuljon. Ezért nagyon fontos, ahogy ma is kiderült a tanulmányból, hogy ezt támogassuk. Ezért is mondjuk azt, hogy minden, amit a Kreatív Európán belül rendezünk, azt horizontális tevékenységként kell kialakítani, és az elkövetkezendő egy-két hétben lesz majd meg a pályázati kiírások eredménye. Nagyon jó pályázatok érkeztek, és az idő, a menetrendnek megfelelően a kísérleti projekt első lépése egy megvalósíthatósági tanulmány lesz, és akkor az összes jelenlegi működő mechanizmust megvizsgáljuk. A másik lépésként majd egy platform alakul, és ahogy hallottam, nagyon fontos, hogy ezek, ennek a platformnak nagy értéket, fontosságot tanúsítsunk, hiszen ott folyhat majd a kommunikáció és a koordináció, ahogy ezt ma szintén megerősítettük itt az ülésen. Utolsó pontként egy kísérlet kísérleti fázis indul, majd konkrétan teszteljük majd, hogy hogy tud kinézni ez a rendszer, ugye, ami még most nem működik, tehát megnézzük, hogy a mechanizmusokat hogy tudjuk gyakorlatba átültetni, illetve hogy milyen célcsoportokra kell majd koncentrálnunk a jövő év során, aztán majd ajánlásokkal is élünk, arra nézve, hogy konkrétan a kreatív Európa rendelkezését hogy tudjuk gyakorlatban megvalósítani. A munkarend azt is magába foglalja, hogy a tagállamokkal együttműködünk, és hogy a jogalkotási, jogszabályi akadályokat felszámoljuk, annak érdekében, hogy párhuzamosan tudjon folyni a támogatási és a finanszírozási projekt, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ugyan, ugyanebben a témában majd még máskor is értekezhetünk. Elnök, köszönöm szépen Barbara Gesslernek a ö, ö, megnyilatkozását, és nagyon szépen köszönöm a két előadónak, hogy eljöttek és bemutatták a tanulmányt. Nagyon fontos segítséget jelent ez a mi számunkra is, a Kreatív Európa program kidolgozásánál is, de a kulturál, kulturális területen folyó más programok számára is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm az előadást. So, bevor wir zum nächsten... Mielőtt még rátérnénk a következő napi rendi pontokra, nagy örömmel mondhatom el azt, hogy itt van 16 egyetemi hallgató a Ferrerai Egyetemről. Ők mindannyian Szilvia Costa vendégei, üdvözöljük őket itt az Európai Parlamentben, és remélhetőleg izgalmasnak és érdekesnek tartják azt, amit itt látnak és hallanak. So, wir kommen jetzt zum letzten Tag. Akkor most a következő napi rendi pontunk jön, az utolsó egyébként ma délelő. Különleges örömmel jelentem be, hogy a az első három nyertesét fogjuk itt üdvözölni az ezévi ifjúsági Nagy Károly díjnak. Nagyon jó hagyomány az, hogy minden évben meghívjuk az első három helyezettjét ennek a versenynek. Ugye ez Európa szerte megrendezett verseny, meghívjuk tehát az első három helyezettet a Kulturális Bizottságba, és megkérjük őket, hogy mutassák be a projektjeiket, és elmondják, hogy az hogy hogy folyik, és nagyon örülünk neki egyébként, ahogy, ahogy az utóbbi években is tapasztaltuk, hogy ennyire lelkesek az európai projekt területén. Elmondom tehát, hogy milyen nyerteseink vannak. Lengyelországból, Olaszországból és Máltáról érkeztek a helyezettek. Tomás Tomalik Lengyelországból a Workation című projektet fogja majd bemutatni, majd elmondja, hogy tulajdonképpen miről is szól. Ő volt egyébként az első helyezett. A második helyezett az olasz Juvenilia szervezet, a projektet Mirko Grányátó fogja majd bemutatni, a harmadik helyezést pedig a Never Arrive 2 máltai szervezet érte el, amelyet majd Farah Abdullahi Abdi fog bemutatni. Tehát nem tudom, ki akar kezdeni, de most mindegyiküknek 7 percet adok arra, hogy bemutassák a projektjeiket, és aztán még lesz időnk egy vitára is. Akkor ki kezdi? Szeretne kezdeni? Jó, akkor tehát a Never Arrive 2 máltai projektről fogunk először hallani, 7 percet adok tehát. Fara vagyok, szomáliai vagyok, és Berlinben ö, lakom. Ennyit tudok egyelőre németül, most kezdek csak németül tanulni. A projektem a Never Arrive To, soha ne érkez meg, kettő, ez az önéletrajzi ö, regényemnek, vagy projektemnek az első részét követő második rész. 2012-ben transgender menekültként érkeztem meg Európába. Világos, hogy miért menekültem el a hazámból. Európába azért jöttem, hogy itt nyugodt életet tudjak élni, és nagyon nehéz utat tettem meg a szubszaharai afrikai területről, az sivatagon keresztül és a földközi tengeren keresztül. 2012-ben érkeztem Máltára keresztül mentem a menekültügyi eljáráson, ott négy évet töltöttem táborban, megpróbáltam integrálódni, nagyon sok kihívás került el elém. Tudjuk, hogy mennyire fontos és nagy téma most Európában is, és az egész világon is a bevándorlás. Tehát egy könyvet írtam mindezekről a tapasztalataimról, annak érdekében, hogy nem minden ideérkezőt úgy állítsanak be, mint aki ezt a civilizációt és ezt a kontinenst tönkre akarja terem, tenni. Én az álmaimról, az ambícióimról, a szenvedélyeimről írtam, arról, hogy ahogy mindenki más is, én is csak a mindennapi életemet szeretném élni, és megvalósítani az ambícióimat. A könyv nagyon sikeres volt, nagyon jó fogadtatást kapott, és rengeteg országban jártam hogy bemutassam. A, egyébként a bevezető fejezetet az Európai Kereskedelmi Biztos írta, de más biztosokkal is találkoztam, és nagyon sok menekültel is, akiket megpróbáltam biztatni arra, hogy próbálják meg elérni a céljaikat, megvalósítani az álmaikat, ami persze nehéz, de végül is sikerülhet. Tehát ez a Never Arrive, ez egy inspiráló projekt, amely a menekülteket is inspirálja, de a befogadó országok polgárait is. Annak érdekében, hogy legyen egy nyílt, őszinte vita a két fél között a migrációról, a közösségekről, az ezzel kapcsolatos kihívásokról és félelmekről, amit mind a két oldal jól ismer. Úgy gondolom, hogy amikor ez a kommunikáció megvalósul, akkor le tudjuk rombolni a határokat, illetve az akadályokat, és mind a két oldalról emberi szinten tudunk egymással beszélgetni, és nem csak azt tudjuk figyelni, amit az ember a híradóban a megérkező hajókról lát, hogy ne csak inváziónak nevezzük ezt az egészet, hanem igenis beszéljünk magunkról, beszéljünk az álmainkról. Tudom, hogy, hogy milyen, miről beszélek, hiszen Máltán négy évig éltem, most pedig Berlinben élek. Tudom, hogy vannak művészet, művészek, tudom, hogy vannak, akik orvosok, e, mérnökök lesznek, de tudom, hogy olyan menekültek is vannak, akik nagyon sokat küzdenek az integrációval, nagyon nagy kihívások elé állítják őket, és nagyon sokan sajnos bűncselekményeket követnek el élet, de azt látom, hogy a szélső jobb, illetve a média nagyon leegyszerűsítve tálalja ezeket a képeket, és nem mutatják be például azt a, azt a barátomat, aki, aki a, a londoni divat héten dolgozott, pedig ő is menekült volt. Tehát ez projektem gyakorlatilag arról szól, hogy ezt az oldalt is bemutassam, család, szerelem, identitás, álmok, önmegvalósítás, az igazság megélése. Ez egy ösztönző dolog, ami, az, ami, ami arról szól, hogy a negatív dolgokat elhagyjuk. Az én anyukám Nairobiban, Kenyában mindig azt mondta nekünk, hogy soha, soha ne érkezz meg, never arrive, soha ne engedd meg senkinek azt, hogy arra kényszerítsen, hogy valami skatujába zár, zárd magad, hogy megállj valahol. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy megakadj valahol. Mindig mozdulj tovább. És én is ezt szeretném bebizonyítani, hogy nem, hajla, nem vagyok hajlandó egy skatujába belebújni, mindig tovább fogok menni. Erről szól tulajdonképpen a projekt, és ezt szeretném megmondani, elmondani a menekülteknek is. Ne engedd meg, hogy elvegyék az álmaidat, ne engedd meg, hogy elkedvetlenítsenek, ne engedd meg, hogy elraboljanak valamit. Persze, a ruháimat ellophatják, mindenemet ellophatják, mindenemet ott hagytam anyukám házában, ahogy a többi menekült is. De hogyha az álmaikat, álmaidat is elrabolják, akkor meghaltál. Ugyanis az álmaid azok, amelyek lehetővé teszik, hogy új ruhát, új házat és más anyagi javakat szerez, amit elhagytál vagy otthon hagytál. Tehát a Never Arrive, a Soha ne érkezz meg projekt pontosan erről szól, hogy a két oldal között meginduljon a kommunikáció, és remélem, hogy a könyvet majd le fogják fordítani németre is, hiszen most Németország az új hazám, és az emberek azt szokták mondani, hogy na, akkor most azt mondod a menekülteknek, hogy soha ne érkezzenek meg? Hát nem. Az ambíciók szempontjából tényleg nem szabad leállni, de nyilván, hogyha valaki egy hazát talál, akkor maradjon ott. Én úgy gondolom, hogy Berlin az én mostani hazám, és ö, ö, örülök neki, hogy amikor Londonból vagy New Yorkból visszautazom, akkor érzem, hogy a hazámba, illetve az otthonomba érkezem meg. Ez volt a Never Arrive, a Soha ne érkez meg projekt. Lényege nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm az, érdekes eh, előadást, és eh, miután meghallgattunk a többi projektet is, utána majd még beszélünk erről. Most a második eh, díjhoz kezdünk, a Juvenile Olaszországból, és Mikko Granyátó fogja ezt bemutatni. Buongiorno a tutti, e Üdvözlök mindenkit, szeretném megköszönni ezt a fantasztikus lehetőséget, igazán mágikus ereje van annak, hogy itt lehetünk. Miatt a Juveneliát bemutatnám, egy videót szeretnék megmutatni. Egy olasz filozófus szavaival, Umberto Galimbertével kezdeném. 2008-ban írt egy könyvet a fiataloknak. Azt mondja, hogy ahogy Göte mondja, az ember feladata a sivatagban az értékek építése, akkor nem pszichológiai, hanem inkább kulturális problémákkal találkozik. Nem az egyéni szenvedése, hanem a kulturális helyzetekkel kell foglalkozni, mert a szenvedés az nem ok, hanem a kulturális problémáknak a következménye, és manapság a fiatalok ennek a helyzetnek a fő áldozatai. Galimberti szavait idéztem, a könyv akkor íródott, amikor a nagy a fiatalok Nagy Károly díja megszületett. Ez egy egyperces videó, itt kulcsfontosságú szavakat látunk, a Juvenélia történetét mutatja be. 20 éves a Juvenélia, és ezüstérmet kapott a Nagy Károly díj tekintetében. We have problem with video? No? It works? Okay. Comunque Era un video con la musica. Zene is volt a videó alatt. Grék zenéje volt a videó alatt, de hát a szavak a fontosak, hát sajnálom. Harmony. Yeah. So, yeah. <laughs> Può sembrare che... Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a Juvenilia-nak nagyon sok alapja, támogatása van. Igazából egy barátunk készítette ezt a videót, és ő ajándékozta nekünk. Egy klisét szeretnék megfeltörni. Én egy munkás nő és egy tűzoltó gyermeke vagyok, és szeretem a klasszikus zenét. A Juvenilia célja az, hogy megtörjük azt a helyzetet, hogy az opera és a klasszikus zene csak keveseknek szóljon. Én úgy gondolom, hogy amikor Mário énekel, vagy Carmen énekel a szerelemről, akkor ez mindannyiunkat megérint. A zene egy univerzális nyelv, ami a szívünkhöz szól. Mit tesz a juvenilia? Mi egy fiatalokból álló csoport vagyunk, és önkéntesként szeretnék eljutni Európa mm, többféle sarkában a fiatalokhoz. Kamaszként én, amikor elmentem színházba, akkor 16 évesen teljesen egyedül érte, éreztem magam, azt hittem, hogy én egy földünk kívülő vagyok, mert az én korombeliek nem voltak ott a színházban. Én pedig, pedig úgy gondolom, hogy a, nem csak a városi, hanem egész európai ez a rengeteg kulturális, művészeti érték. Mindegy, a technológia már nem engem szolgál fiatalokról beszélünk, fiatal európaiakról és az opera barátairól. A Juvenilia próbálja megnyitni az opera ajtaját kettős értelemben egy társasághoz lehet csatlakozni, lehet teljesen önállóan is részt venni a programokban. A lényeg az, hogy ne egyedül történjen ez a színházi tapasztalatcsere szerzés. Nemrég tudtam egy angol fiatalal beszélni, aki azt mondta, hogy amikor elmegy az operába, az olyan, mint hogyha egy foci meccsre menne 90 perc, kicsit unalmas, de aztán mégiscsak lőnek egy gólt, az emberek fölállnak, kiabálnak, tapsolnak, és mindenki örül. Ez történik az operában is néhány órát tart, de aztán van egy olyan fontos pont, pillanat, ami valamit megérint a szívünkben, és tényleg mindenki föláll, tapsol, nem tudják befejezni a, a zenészek a, ezt, azt a darabot, mert akkor a hangja van a tapsnak. Úgyhogy a juvenília pontosan ezt akarja, hogy ezeket a pillanatokat osszuk meg egymással. A színházban sajnos eléggé meghatározottak az osztályok, ugye van a, a földszint, a zsője, az első, második emelet, páholy, minél több helyre, több helyet találunk a csoportjainknak mindegyik szinten, és lehető legolcsóbban próbáljuk ezt megoldani. Fiatalokból álló csoport vagyunk, beszélünk a művészeti igazgatókkal, a vezetőséggel, és megpróbáljuk azt elérni, hogy a színházakat nyissák meg olcsón a fiatalok előtt, mert így a fiatalok utazhatnak, Olaszországban eljuthatnak Milánóban a szkálába, és ugye ez már önmagában egy varázslatos tapasztalat, hogy 20 erői be tudnak ülni a milánoi szkálába, de a város is fel tudják fedezni, a, meg tudják nézni például a Leonardo utolsó vacsoráját. Itt tehát sokszor egy, egy célesebb körű világot nyitunk meg a fiatalok előtt, ami sokszor nem hozzáférhető számunkra. A juvenilia kezdeményezései során sokszor előfordult, hogy furcsának tekintenek minket, nem ismernek minket, de ugyanakkor egy közös szenvedély, és esetleg a zene ereje valamit átalakít, mert elkezdünk beszélni a zenéről, érzelmekről, és aztán ez a két együtt töltött nap, a két nap végén mindenki egymás barátja lesz, és kapcsolatban maradunk. Fiatalok csoportjait alakítjuk itt ki, aztán más kérdés, hogy ki mit csinál, legközebb megy Berlinbe erasmus vagy Barcelonába megy, de bárhova megy, ha színházba akar menni, akkor a baráti társaságból talál valakit, aki elkíséri az a szép ebben, hogy olaszok, hollandok, franciák koordináljuk ezt a munkát. Oszlóban voltunk az operában idén, és ez az egységnek a szelleme, ami annyira kellemes számunkra, mondjuk Mozartot hallgatjuk olaszul, Wagnert németül, és így különféle kultúrákat meg tudunk ismerni. Itt a térképen láthatják, hogy mennyire erős a juvenilia, északon az oszlói, a színháztól egészen a palermói, Teatro Massimoig, lefedjük Európát. A Teatro Massimo ban szerepel egy mondat, egy, felir, egy felirat, hogy a színház összehozza az embereket. Mi nem azért megyünk el operába, mert van egy üres esténk. A juvenilia feladata az, hogy a zenét, a balettet, az operát, elnézést, a zenét hallgassuk meg együtt, és megérintse a szívünket. Még egy dolog, mágikus hely a színház. Egy olyan hely, ahol a mérne, mérnök, a cipész, a szabász, az énekes, a zenész, az ütős együtt dolgoznak, az audiotechnikus, a világító, egy olyan hely, ahol nagyon sokféle lehetőség merül föl, nagyon sok különféle világ találkozik, és nagy példája a közösségnek. Amikor elmegyünk és megnézzük a színfalak közötti helyzetet, akkor azt látjuk, hogy egy nagy előadás érdekében milyen sokféle ember dolgozik együtt, csak azért, hogy az előadás végén megtapsolják őket. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a csodálatos bemutatását ennek a valóban csodálatos projektnek. Most pedig a győztes következik, a Vocation Lengyelországból, és Tamás Tomalik fogja ezt bemutatni önél szó. Köszönöm szépen, Tamás Tamelék vagyok, Lengyelországból érkeztem, és jelenleg tanulok még Roszlávban, és örülök, hogy bemutathatom önöknek ezt a projektet. Először vagyok itt. 2011-ben jelentettem be ezt a projektet tett, és már akkor is az első helyet kapta meg ez a projekt. Röviden szeretném bemutatni önöknek ezt a um, projektet. Minden évben két hétre öt európai országból hívunk meg fiatalokat Franciaországból, Németországból, Lengyel, ö, Olaszországból, Lengyelországból és Ukrajnából. Görlitz városában dolgoznak, információt keresnek, de megismerik egymást, különböző nyelveket ismernek meg. Néha nagyon nehéz a munka, és mégis sikerül egymást megismerniük. Ez egy, e, a területe, ahol ez a tábor van, ez egy korábbi hadi fogolytábor, és a fiatalok itt megismerhetik a korábbi történelmet. Két csoport van minden évben, 2017-ben volt egy művészet és egy archeológiai csoport. Az archeológiai csoport ásatásokat segített, például pénzérméket is találtak. A másik csoport három maszkot készített elő, amelynek kialakításában egy művész segített. Ezek emlékeztettek a hadifoglyokra, ezek a maszkok. A 2018-ban a az archeológus csoport különböző dolgokat talált a második világháború mindennapi életéből, a művészeti csoport pedig előkészített különböző kisebb művészeti projekteket. Mindezek során beszélgetünk arról, hogy milyen fajta emlékek vannak, milyen fajta európai emlékek vannak milyen fajta gondolatok vannak. Ez a nemzetközi találkozó, lengyelek, ukránok, franciák találkoznak itt, és úgy gondolom, hogy ebből a történelemből valamit le tudunk vonni most is saját életünkre vonatkozólag. Öt különböző nyelven született meg egy vers, és azt lefolytattuk ezekre a nyelvekre. Találkoztunk az ott élőkkel, és a WordCamps alatt mindig van egy koncert is. Ez ugyanis egyfajta szabadidő is, a munka után találkozhatunk, beszélhetünk önmagukról, együtt eszünk, együtt készítünk ételt, együtt sétálunk, együtt szervezzük meg a szabadidőket, grillezünk. Minden évben ellátogatunk Dresdába is. A vacation nemzetközi jellege az, ami éltet bennünket. Még van egy kis időm, megpróbáltam tényleg nagyon röviden és gyorsan mindent bemutatni. Nem tudtam mindent elmesélni, csak a legfontosabbat. Még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy bemutathattam ezt a projektet. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für... Köszönöm szépen ezt a az előadást. Köszönöm. Ez tényleg mindannyiukra benyomást tett, nagyon fontosak ezek a projektek, hiszen aki nem ismeri a múltját, az nem tudja a jövőt alakítani, és ilyen a szempontból a mai generáció szempontjából is fontos őket arra emlékeztetni, hogy mennyire szörnyű volt Európa, nem is annyira régen, és le kell ebből vonni a tanulságot, hogy ennek még egyszer nem szabad Európában előfordulnia. Köszönöm szépen! Mind a három projekt nagyon különböző módon mutatta azt meg, hogy mennyire kreatívak a fiatalok Európában, és milyen nagy eh, szenvedéllyel dolgoznak azért, hogy Európa jobb legyen, hogy az emberek egymáshoz találjanak megegység, jobban egymást a különböző kultúrákból érkezők. Azt, hogy a közöset állítjuk a egymástól elválasztóval szemben, ez fontos, hogy hidegat építsünk és ne falakat emeljünk. Ezt nagyon szépen köszönöm, és köszönöm mindannyiuknak, folytassák így tovább. Van még egy kis idő arra, hogy beszélgessünk, és Szabina Ferhelyennek adom meg a szót az LPP e nevében. Tessék, Szabina. Igen, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöttek ma ide, és megismerhetők itt a szabadságban a munkájukat, mert az a megtiszteltetés ért, hogy, a, hogy Áhemben, a diátoron ott lehettem, és elmondhatom, hogy minden projekt, minden nemzeti győztes projekt, amit bemutattak ott, az nagy benyomást tett rám nem szerettem volna abban a zsűriben lenni, amelynek három győztes projektet kellett kiválasztania, hiszen mennyire e, nehéz volt ez, és mennyire sokat tesznek a fiatalok a, mindezért. Azok a projektek, amelyeket ma bemutattak, azt mutatják, hogy mennyire sokszínű e, Európa a fiatalok által, és e, hogyan lehet egy Egyesült Európáért fellépni nem szeretnék egy dolgot kiemelni, de nekem nagyon tetszett ez az opera projekt. Ez keveréke a kulturális örökségnek, a kultúra elérhetővé tételének, a zenénk, és főként a klasszikus zene sokkal jobban erősítette az összekötetést Európában, például a királyi házakban, és adtak megbízásokat operákra, sokkal erősebben erősítette az összeköttetést, a kapcsolatot a, különböző országok között, és ez nem mutatja azt, hogy mennyire szoros volt a kapcsolat a zenén keresztül Európában, és ez egy ellenpontja lehet a nacionalizmusnak és A Workation projektben nagyon fontos a történelem feldolgozása, elérhetővé tétele a fiatalok számára az, ami bennünket egymástól elválasztott a második világháborúban, most ez összeköt bennünket. Én nagyon fontosnak tartom ezt, és ez nagyon lényeges elem abban is, hogy, hogy megérthetővé tegyük Európát a fiatalok számára. Nagyon fontos az is látni, hogy a ide érkezők a migránsok milyen eh, elképzelésre rendelkeznek Európáról. Nagyon fontos az, hogy nekünk európai polt, eh, mi európai politikusok felnőttek nagyon sokat tanulhatunk mindebből. Remélhetőleg az önök projektjei más fiatalokat is inspirálnak majd arra, hogy új projekteket fejlesztenek ki, Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Három példát láttunk arra, hogy mindannyian ugye az új generációból érkeznek, és mindannyian hangsúlyozzák azt, hogy vissza kell emlékeznünk a történelemre, meg kell osztani a közös értékeket, és az előítéleteket föl kell számolni a zenén keresztül, a menekültekkel kapcsolatos előítéleteket és ez a közös az önök kezdeményezésében. Az első kérdésem a gyönyörű könyv írónőjéhez szól. Sokszor dolgozom menekült gyerekekkel, akik könyvet írnak. Én úgy gondolom, hogy az önéletrajzi művek közététele, ami bemutatja, hogy mi van a menekült a státusz mögött, amit ugye a média nem igazán mutat be, ez lenne a kulturális közvetítésben egy nagyon fontos szerep, hiszen a, így a fiatalok között el lehetne osztani a előítéleteket, és megismerhetnék a hátteret, a más országok helyzetét. Azt szeretném kérdezni, hogy például a kiadók foglalkoznak -e ezzel a dimenzióval. A zenével kapcsolatban kérdésem, hogy van egy Opera Európa hálózat, amely összefoglalja a történelmi örökséggel kapcsolatos kezdeményezéseket, vagy pedig az Európai Kánto, amely az éneket támogatja az iskolákban. Az Európai Kulturális Örökség témájában volt egy meghívottunk, aki azt mondta, hogy a művész európai. A zene mindig is transzversális volt, a különféle kultúrákat lefedi fontos ez a tapasztalat, és azt szeretném tudni, hogy hogyan képzelik el, hogyan lehet megerősíteni ezt a kezdeményezést, illetve hogy mire lenne szükségük a mi részünkről, azért, hogy az európai szintű valós hálózattá alakuljon. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Helga Trüppeli a szó. Nagyon érdekes volt mindegyik prezentáció, és igazából egy ösztönzést kaptam. Néhány mondatot szeretnék idézni. Fara azt mondta, nem engedem meg az embereket, hogy ellopják az álmaimat. Én a politikában 30 éve ezen vagyok, és sokszor úgy érzem, hogy sikeres voltam, nagyon jó ez a megközelítés, és amikor elmegy Berlinbe, megértem, hogy szereti a várost. Én is nagyon szeretem Berlint, más városokat is szeretek, de Berlin annyira más, annyi multikulturális, nagyon sok bevándorló, menekült, van nagyon sok író, zenész, kelet, nyugat, Afrika, Egyesült Államokból vannak ott, nagyon sokan Izraelből is jönnek, úgyhogy ez egy nagyon érdekes keverék, és egy barátom New Yorkból költözött át Berlinbe, és azt mondta, hogy sokkal szebb, mint, vagy sokkal jobban érzi itt magát, mint Manhattanben vagy New Yorkban. Úgyhogy ennyiben szerettem volna reklámozni Berlint. Az opera témájával kapcsolatban a fiatalokhoz szólnak, hogy megértessék a fiatalokkal, hogy mennyire gyönyörűek az operák, hogy milyen érzelmeket jelentenek. A fiatalok számára megadják ezt a lehetőséget, hogy megismerjék. Mert az opera világában mindig azt hallom, hogy nem tudnak eljutni a fiatalokhoz, úgyhogy ez egy kiváló kezdeményezés. A honlapomra is fel fogom tenni, ha lehetséges. Lengyel vendégünkhöz pedig annyit mondanék, hogyha van egy európai memória, illetve hogy van-e európai memória, ez egy nagyon fontos kérdés, és sokszor beszélünk erről itt a Kulturális Szakbizottságban. Lehet, hogy nem egy európai memóriáról, emlékezetről kéne beszélni, hanem több európai memória kombinációjáról, tehát ez az összessége a többféle emlékezetnek. Úgy, itt fontos a pluralitás, de mindez kapcsolódik egymáshoz. Hogyha a történelemből le akarjuk vonni a következtetéseket, akkor figyelme kell venni a többféle perspektívát. Nem szabad hibákat elkövetnünk, olyan hibákat, amelyeket az európai országok a elmúlt évszázadokban, év, évtizedekben elkövettek. Nagyon örülök, hogy eljöttek, hogy végzik ezt a munkát, és csak annyit kérek, hogy folytassák. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, Julie Ward. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy beszámoltak számunkra a tapasztalatukról. Egy kicsit reményteli ez a fiatalok adják meg a választ a jövő kérdéseire. Nagyon fontos, hogy önök itt vannak, és kiváló, hogy ilyen sokféle projektet láthatunk. Ugye nagyon különböző aspektusát mutatják be a fiatalok kezdeményezéseinek. Nagyon fontos, hogy láthatjuk azt, hogy milyen sokféleség érvényes itt, hogy milyen sokféle módon a, tudnak a fiatalok ö, ö, ilyen kezdeményezéseket ö, véghez vinni, és hogy tudnak elérni az emberekhez. Az alapvető értékek tekintetében foglalkozik ez a szakbizottság a Párizsi nyilatkozattal, itt 28 oktatási miniszter a Charlie Hebdo támadás követően egy emberi választ kívánt kidolgozni az EU szintjén, és meg kell találnunk a lehetőséget a párbeszédre a határokon átnyúló mondon. A művészet, az önkéntesség, a találkozók szervezése, pontosan ilyenfajta projektek, amiket ma bemutattak, ezek nagyon pozitívak ebben a szellemben. Szeretnék Fárának külön köszönetet mondani. Én az LMBT témákkal is foglalkozom a hazámban, de európai szinten is. A Skopjében voltam a hétvégén, LMBT fiatalokkal kapcsolatos kezdeményezés történt ott. Tudom, hogy milyen szörnyű a diszkrimináció, és hogy a transgender személyek milyen sok gyűlöletet találkoznak. Úgy, úgy gondolom, kiváló munkát végez, nagyon büszke fiatal asszony, aki egyszerűen az szembe tud menni ezzel a nehéz helyzettel. Túlélte ezt, és most pedig vezető szerepet játszhat a kreatív művészetek az az eszköz, amivel az üzenetét el tudja juttatni az emberekhez. Nagyon sok emberrel dolgozok együtt az LMBT közösségekben, és nagyon fontos az ön története, ezt terjeszteni kell. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most mind a hármuknak megadom ismét a szót, hiszen tettek föl önöknek kérdéseket esetleg, ha szeretnék, akkor meg tudják válaszolni ezeket. Megint csak Farának adom meg először a szót. Köszönöm. Először is Kosztasszony által feltett kérdéssel kezdeném. Igen, néhány kiadóval együttműködök. Az első könyvemnek a, a könyvem 18 ezer példányban kelt el, és iskolákba osztották ki a kontinensen keresztül mindenhol. Nagyon sok fiatalal beszéltem, sok iskolát látogattam meg. Nor- Norvégiában 10 évesekkel, Finnországban 15 évesekkel találkoztam. Nagyon kíváncsiak voltak, sok kérdést tettek föl, és nem olyan rossz szándékúak, mint a, mint a ö, felnőttek. Megkérdezték, hogy mi a kedvenc ételem, meg mi a kedvenc filmem, stb. És ez megint csak nagyon jó példája az emberi interakciónak, és hogy az ember gyakorlatilag gyerekként mennyire ártatlan. Öm, nagyon szeretem Berlint, bár az első német szó, amit megtanultam, az az volt, hogy ach szó, azt jelenti, hogy ó, tényleg? Aha. És most mindig, minden reggel ezt hallom a barátomtól, úgyhogy úgy is szoktam őt becézni, hogy ach szó, srác. Ez ugyanaz, elnök közbeszól, hogy ez ugyanazt jelenti, mint eh, olaszul az állóra. Ó, igen, értem. Értem. Tehát amikor valamit mondanak nekem, akkor azt mondom, hogy aha, értem. és amikor meginterjú voltak, akkor is az egyik riporter állandóan ezt mondta, hogy ah, szó, ah, szó, és akkor is nem értettem, hogy mi ez, és aztán mondták, hogy ez hát csak azt jelenti, hogy megérti, hogy mit mondtál. Igen, az LMBT kérdések nagyon fontosak, transznemű nő vagyok, büszke vagyok rá. Annyi sok diszkrimináció nem ér, mert a társadalom nagyon vizuális, és a trans társadalomban a passing, a, az, az azt jelenti, hogy az ember átmegy olyan neműként, amelyen neműként kinéz. Nagyon sokan hiszik, hogy nő vagyok, és nőként is születtem, de nagyon sok olyan nő van, aki borzalmas dolgokra, akik, akik, akit borzalmas dolgok értek diszkrimináció miatt. Egyébként Berlinben van az első LMBTQ menekülteknek fenntartott menekült tábor, ami nagyon, nagyon kiváló dolog, mert nagyon sok országban együtt vannak az LMBT társadalom tagjai másokkal, és ott nagyon nagy diszkrimináció érheti őket. Elnök, köszönöm szépen! reagálnék néhány kérdésre. Először is köszönöm szépen az érdeklődésüket, ami nagy megbecsülés számunkra. Mit is mondjak? Az Opera Európa próbálkozunk ezzel, vagyis kértünk egy találkozót, de természetesen nem egyszerű. Ezt nem <laughs> is akarnám elmondani. Hát gondolom, hogy nagyon elfoglaltak, és a fiatalok nem szerepelnek a prioritás között, már csak azért is, mert nem hozunk finanszírozást, nem hozunk több millió eurót. Tapasztalatot tudunk hozni, de ami fontos, hogy, és amit sokszor nem értenek meg, hogy olyasmit csinálunk, amit a marketing osztályok nem képesek ellátni, vagyis kapcsolatot alkotunk ki a színházzal. Otthon érzik magukat az emberek a színházakban. A Václavics, egy kommunikációs elméleti szakember azt mondta, hogy a kapcsolat befolyásolja a tartalmat, hogyha egy barát hív, azt mondja, hogy gyere, gyere, gyere el a színházba, akkor el fog menni. Elnökként dolgoztam egy veronai szervezetnél, és sokszor mondják azt, hogy hát én nem vagyok olyan kulturálisan fölkészült a zenében, mint te. Én azt mondom, hogy nincs szükség felkészültségre, hanem csak érintsen meg a zene, és a fiataloknál ez általában jól működik. Úgyhogy próbálkozunk ezzel, nem könnyű. Fiatalként nem könnyű egy színházvezetőtől találkozót kérni, néha, tehát vannak kivételek, van, amikor azonnal fogadnak minket, és mindent megtesznek a fiatalokért. A Mántovai Kamarazenei Fesztivál erre jó példa, lehet, hogy azért, mert Olaszországban nagyon sok az opera, ezért nagy a verseny, és ezért talán nyitottabbak a fiatalok irányában is. Az... E- Aztán, hogy az opera hozzáférhetőbb legyen, hogy megnyissuk az operát e tekintetben, elhangzott az interkulturális párbeszéd. Az én kilenc évesen mentem először az operába, húztam az apámnak a kabátját, hogy vigyél el az arénába, és az az aldát néztük meg, ami a ö, rasszizmus elleni ö, opera két óra után hangzott el a végén a, a legfontosabb szó, a béke. A zene nagyon sok lehetőséget biztosít, a klasszikus zene az nem időhöz kapcsolódik, ma is ad át nekünk egy nagyon fontos üzenetet, és libabőröző, amikor elmegyek operába, és a, a svéd vagy a más vendégek esetében is ez érvényes. az LMBT téma tekintetében is a színháztán az leginkább befogadó hely, mm, sokféleséget elfogadják, nem számít, hogy ki honnan érkezik, főleg a zene esetében. Ha valaki jól zenél, ez az egy dolog, ami számít. Bárenból, vagy más fontos zenei központok esetében a színházzal kapcsolatban 18-án lesz a 25. évfordulója a Noriev halálának, és az róla készült filmben az egyik legerősebb jelenet, amikor András Ené áriáját hallgatja, Mária Kállász tolmácsolásában haldoklik, ugye AIDS-ben haldoklik, és az áriának egy része azt mondja, hogy a fájdalomon keresztül értettem meg a szeretetet. Ez egy, egy óriási pillanat a filmben. Veronában szerveztünk egy találkozót, az Thompson asszony, egy atlantai kutató, aki 30 éve dolgozik az HIV vírus, az AIDS területén, és teljesen elérzékenyült a felszólása előtt, mert a, a zene és a kultúra kimondja azokat, a, amiket a szavakat nem is lehet megfogalmazni. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Utoljára pedig Tomás kapja meg a szót. Jako uczestnik chciałem bardzo podziękować za te miłe słowa. Jednak... Szeretném megköszönni ezeket a nagyon kedves e, e, szavakat, de szeretném főleg a szervezőnek megköszönni mindezt, hiszen olyan személyek, akik a akik tényleg hisznek e, ebben, illetve a szakmájukban akik eh, műhelyeket szerveznek, művészi műhelyeket szerveznek. Olyan személyek voltak ők, akik egész életükben ezzel foglalkoznak. A résztvevők eh, és eh, egyetemisták voltak, archeológiák, de voltak olyan személyek is, akik részt vettek ebben, mint én, akiknek a tanulmány iránya nem igazán kötődik mindezek témájához. Tehát nem csak arról van szó, hogy különböző nemzeteket kötünk össze, hanem különböző érdeklődési köröket is, és szeretnék nagyon köszönetet mondani ezért a szervezőknek, és köszönöm szépen. Ja, nochmal ganz, ganz herzlich még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a vendégek, és bemutatták a projektjeiket. Akik itt voltak, jelen voltak, valószínűleg nagyon tetszett nekik, nagyon nagy benyomást tett rájuk a három előadó további jó munkát kívánok. Remélem, hogy sok új projekt születik majd. Fantasztikus munkát végeznek mind a hárman. Még egyszer nagyon sok szeretettel gratulálok a Nagy Károly díj elnyeréséhez, és most pedig fényképet fogunk csinálni egy családi fényképet azokkal a képviselőkkel, a kulturális szakbizottság azon képviselőivel, akik még jelen vannak, és a három nyertessel.